Good afternoon, colleagues. We begin with the adoption. We begin with the adoption of the agenda. Foglaljuk el a napi rendet, kedves kollég. Megváltozik a napi rendünk, a hatodik pont az éves jelentés a Schengeni térség működéséről nem uh, kerül ma sorra, mert ezt elhalasztjuk március 8-ára. 8 és hogyha nincs senkinek ellenvetése, akkor ezt elfogadjuk. Horvát és gél nyelveken kívül minden nyelven van tolmácsolás, és február 26-án a bizottság elfogadott egy új delegált aktust, bizonyos kábítószer prekurzorokról. Ezt a dokumentumot mindenki megkapta március 2-án. A belső a határidő az a szokásos, bármilyen képviselő, aki a szakbizottság tagja ellenvetéssel élhet. Aztán megkaptuk a bizottsági végrehajtási döntést is a központi hozzáférési pontokkal kapcsolatban, a Entry-Exit System témájában. méghozzá igazságszolgáltatási célokból szóló hozzáférésről van szó. Ezeket a mellékleteket megkapta mindenki a szakbizottsági hírmagazinnal együtt, és minden képviselő a szokásos határidőkön belül érhet ellenvetéssel. Ez március 16-a ez a határidő, a titkárságot kell megkeresni, és a jegyzőkönyveinket nézzük, június június 15-i ülés jegyzőkönyve, amit elfogadunk, és rá is térhetünk az első napi rendi pontunkra. Ayala Szentert üdvözlöm a közös vita napi rendi pontjához, ugyanis a külügyi bizottsággal és a Magrab országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttséggel fogunk most tehát vitát folytatni. Ő a külügyi bizottság alelnöke, és üdvözlöm Krúza Permi kollégát is. Mind a kettejüket sok szeretettel, itt az Állampolgári Jogi Bizottságban. És kedves kollégák, most akkor a líbiai helyzetről fogunk hallani. Nagyon fontos ez a téma, és nagyon örülök, hogy ezt így közösen tesszük, tehát hogy ez a két szakbizottság együttesen tárgyalja ezt a témát. Nemrégiben javasoltuk, hogy látogassunk el a Magreb delegációval ebbe a régióba, de nem tudtunk elmenni, és ezért örülök annak, hogy tájékoztatást kapunk a UNHCR-tól ma délután, valamint a külügyi szolgálattól is. További késlekedés nélkül asszony összefoglalóját és Permi úr összefoglalóját hallgatjuk meg ami után majd az eszmecsere megkezdődik. Sorry, I've just been informed that Mr. Permi is going to take the floor first. Elnézést, most tájékoztattak engem, hogy először nem Szender asszony kapszott, hanem Permi úr a külügyi bizottságból. Spanyolul fogok beszélni. Örülünk annak, hogy az UNHCR-rel együtt meg tudjuk vitatni a líbiai migráció helyzetét, illetve egyéb területeken a migráció helyzetét. Nagyon fontos, ami ott történik, és számíthatnak az Európai Parlament támogatására. A Task Force létrehozása az ENSZ és az Afrikai Unió között tavaly novemberben egy fontos előrelépés volt hogy foglalkozzunk a líbiai migránsok helyzetével. Láttunk az elmúlt hónapok során kézzelfogható eredményeket, több ezer migráns visszatért, és 1200 menedékkérőt evakuált az UNHCR november vége óta Líbiából. Ugyanakkor még mindig több ezer menekült és migráns él Líbiában, és közülük nagyon sokan rendkívül nehéz körülmények között, gyakran fogvatartási létesítményekbe bezárva. Éppen ezért a nemzetközi erőfeszítések az ő védelmük érdekében tovább kell, hogy folytatódjanak, hogy segítsünk mindazoknak, akik nemzetközi segítségre szorulnak. Annak érdekében, hogy tartós javulást érjünk el az ő helyzetükben Líbiában, intenzívebbé kell tegyük az erőfeszítéseket, hogy egy politikai megoldást találjunk, amely tartós lehet a líbiai válságban az ENSZ erőfeszítéseit támogatjuk annak érdekében, hogy egy befogadó politikai folyamat kezdődjön, és ezt az ENSZ is elősegíti. Nyomon követjük a helyzetet, és kapcsolatban állunk a főtitkár, az ENSZ főtitkárának külön megbízottjával, Kansas Laméval, hogy az elkövetkezendő ülés során meg tudjuk vitatni ezt a kérdéskört. Kollégánk Pancéri úr a Szociáldemokrata frakcióból sajnos ma nem tudott eljönni. Néhány héttel ezelőtt benyújtott egy ajánlástervezetet a tanácsnak, a bizottságnak, valamint a külügyi szolgálatnak Líbiáról. A következő eszmecseréről, eszmecserére erről a témáról április 23-án kerül sor, és április 24-én, és most minden további nélkül Inés Ayala Sender képviselőnek adnám át a szót. Sí, muchas gracias, eh, señor, señor vicepresidente. Köszönöm szépen, tisztelt eh, alelnök úr. Szerettem volna köszönteni az eh, ENSZ menekültügyi főbiztosságának képviselőjét a mai közös bizottsági ülésünkön, és szeretném megköszönni mindazt, amit Kószó úr is említett, hiszen ezek a fellépések nagyon fontosak számunkra Líbia szempontjából. Egy olyan ország ez, amely rendkívüli mértékben akaszt bennünket, komoly figyelmet érdemel, és ezért minden fellépésre szükség van az ENSZ-el együttműködve integrált felépésre van szükség, az egész országot figyelembe kell vegyük, figyelembe kell vegyük a múltbéli eseményeket, és azt, hogy milyen jövőt képzelünk el az ország számára. Tehát nem szabad, hogy abba a kísértésbe essünk, hogy darabonként vagy szét darabolva vegyük szemügyre az országot, hanem globális megközelítésre van szükségünk, így több segítséget tudunk nyújtani. A január 25-i ülésen, amelyen a Magreb országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség is részt vett, tartottunk már egy eszmecserét a Nemzetközi Migrációs Szervezet líbiai felelőseivel, és ott hallhattunk pozitív fejleményekről, ugyanis fokozatosan tapasztalhattuk, hogy az országon belüli menekültek a körülményekre való tekintettel, illetve az ENSZ erőfeszítéseinek és a különböző civil szervezeteknek köszönhetően visszatértek származási országokba, ami elméletileg egy jó hír. Persze vannak egyéb körülmények is, mint például a megelőzés, valamint a taposóaknák, amelyekre amelyek azonosítására még szükség van, és ezek a problémák is megoldást igényelnek. Volt egy magas szintű ülés, amelyen az ENSZ és az Afrikai Unió képviselői is jelen voltak február 22-én Tripolisban. Ott is hallhattunk fontos kérdéseket arról, hogy hogyan lehetne a libiai hatóságokkal erősíteni az együttműködést, hogy közösen jobb választ adjunk ezekre a problémákra. Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk Piké úr beszámolóját, illetve a delegációs látogatásról való bizottsági tájékoztatást. Végezetül még arról szerettem volna tájékoztatni önöket, hogy az elnökök értekezlete megerősítette, hogy engedélyez egy adhok látogatást Líbiába, a lehető leghamarabb, tekintettel arra, hogy milyenek ott a, bizottság, a biztonsági körülmények, ezek az elmúlt hetekben elég nyugtalanítóak voltak, és ez a delegáció a Magreb országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség tagjainak, illetve az érintett bizottságok tagjainak részvételével fog odautazni a Libe és a Druán bizottság tagjai vesznek tehát ezen részt. Már elkezdtük az előkészületeket megszervezni, és amint konkrétabb információink lesznek, ezeket is közölni fogjuk. Köszönöm. Köszönöm mindkettőjüknek. Most pedig Carmen Szakernak szeretném megadni a szót, hogy az UNHCR részéről tájékoztasson bennünket a libiai munkáról. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött, hogy meghívást kaptunk. Így egy kicsit jobban ki tudjuk fejteni azt, hogy mit tesz az UNHCR Líbiában, melyek a prioritásaink illetve milyen tengelyek mentén hagyjuk végre munkánkat. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy gyorsan kifejteném, melyek az UNHCR libiai prioritásai. Négy prioritásról beszélhetünk. Egyrészt a libiai hatóságokkal való kapcsolatok erősítése. Az egyik hangsúlyos pont, javítani szeretnénk az országban a humanitárius helyzeten. Megpróbáljuk a programjainkat kiterjeszteni az ország különböző részeibe, beleértve azokat a területeket is, amelyekhez korlátozott a hozzáférésünk. Az UNHCR fellépését és kapcsolatát a belső menekültekkel is szeretnénk erősíteni, a befogadó közösségekkel, valamint a visszatérőkkel. És végezetül szeretnénk segítséget nyújtani azon lakosságnak, amelyet főleg menekültek és menedékkérők alkotnak. Ezen különböző témákra részletesen is szeretnék kitérni, de szeretném megjegyezni, hogy Líbia nem a legegyszerűbb kontextus, amelyben dolgozunk. A biztonsági helyzet folyamatosan változik. Ennek ellenére azonban 1991 óta jelen vagyunk az országban az elmúlt 27 évben, tehát aktív munkát végzünk 2014 óta az ENSZ egyéb ügynökségeivel is. Együttműködünk Tunéziából. Ez azt jelenti, hogy az UNHCR sohasem hagyta a Líbia területét. A nemzeti személyzetünk Bengáziban és Tripolisban továbbra is jelen van, 2016 óta pedig az UNHCR rendszeres nemzetközi személyzetet küld különböző missziókra, látogatásokra. A dokumentációval a sérülékeny személyek, a rászoruló személyek azonosításával foglalkozunk, olyan személyekkel, akik nemzetközi védelemre szorulnak mely az a lakosság, amely leginkább aggasztó helyzetben van, kb. 500 ezer 500 000 embernél többen vannak, három csoportra oszthatók a belső menekültek csoportja, kb. 180 ezer főt tesz ki, vannak a visszatérők, akik száma 300 ezer 300-nél többre tehető. 2016 óta körülbelül 10 ezer menedékkérőt regisztráltunk, annak ellenére, hogy az egész ENSZ rendszert egy új státuszt kapott. Ami a nemzetiségeket illeti, az UNHCR az UNHCR, az UNHCR mindig is arra kérték, hogy csak négy nemzetiséggel foglalkozzon, négy állampolgárságú személyekkel, szomáli, szudáni, Eritrea, Etiópia, Szíria, Irak és palesztin állampolgárságú személyekkel. Ezen korlátozások ellenére a libiai hatóságokkal folyamatosan egyeztettünk, és a közelmúltban lehetőségünk nyílt arra, hogy a jemeni és szudáni állampolgárok helyzetével is foglalkozunk. Ami a belső menekülteket illeti, az UNHCR egyre komolyabb figyelmet szentel nekik. A költségvetésünket emeltük, növeltük, és a beavatkozás területét is a Towergai helyzettel kapcsolatban. több mint 1220 személlyel foglalkoztunk ebből a közösségből, olyanokkal, akiket megakadályoztak abban, hogy visszatérjenek közösségeikbe. Ugyanis Taverga térségétől 50 kilométerre küzdelmek zajlanak. Az a tervünk, hogy 2018-ban gyors reagálású projekteket is végrehajtunk, amelyek egyrészt a befogadó közösségek, valamint a belső menekültek javára fordíthatók, és a menekültek javára is, és így más közösségeket is megcélozhatunk. Ami a menedékkérőket és a menekülteket illeti, a Nemzetközi Migrációs Szervezettel részt veszünk a migrációs munkacsoportba, és 12 különböző ponton nyújtunk segítséget partnereinkkel együtt. Ezen pontok közül hatot a Nemzetközi Migrációs Szervezettel együtt koordinálunk. Ezen felül együttműködünk a líbiai partiőrséggel is, a kapacitásépítés, az azonosítás, valamint a nemzetközi védelemre szoruló személyek helyzetének kezelése céljából. Ami a vészhelyzeti tranzitrendszert illeti, fontos kiemelnünk, hogy tavaly november óta a libiai hatóságok által meghozott legtöbb döntés arra vonatkozóan, hogy kiengedik-e a személyeket a fogvatartási létesítményekből, azzal voltak kapcsolatosak, hogy evakuálni kívánták őket. Ezért az UNHCR egy vészhelyzeti tranzitrendszert hozott létre, és a fogvatartási létesítményekből szabadon engedett személyeket ezen csatornákon át Tunéziába evakuáljuk. Eddig 1334 menekültet és menedékkérőt evakuáltunk közvetlenül ezen létesítményekből. 1026 a nigeri kormány befogadott. Az UNHCR-re rendkívül nagy együttműködést tanúsítanak, és 312 szemét közvetlenül Olaszországba evakuáltunk. Az olasz kormány felelősséget vállalt az ő védelmük és menekült státuszuk biztosítása szempontjából. Az egyik kérdés, amelyet fontos kiemelnünk, az az, hogy milyen súlyos életkörülmények között élnek ezen fogvatartási létesítményekben a személyek, nincsenek megfelelő egészségügyi, ellát, egészségügyi szolgáltatások, nem lehet őket megfelelő körülmények között meginterjúvolni sem. Ennek ellenére az UNHCR mindent megtesz az ő azonosításuk és nyilvántartásba vételük érdekében, hogy lehetővé tegyük az evakuálásukat. Ami pedig az áttelepítést illeti, hangsúlyoznunk kell azt is, hogy nagyobb nemzetközi szolidaritásra van szükség, ami a kvótákat illeti. A líbiai kormányjal egyeztetünk a leginkább rászorulók evakuálása érdekében. Amint őket kiengedik a központokból, megoldást kell nyújtanunk számukra, jogszerű utakat, kell biztosítanunk, és ezért fontosak az áttelepítési kvóták. 2017. decemberében az UNHCR egy felhívást intézett 1300 személyre vonatkozóan. Ezek azok a személyek, akiket az ETM csatornákon keresztül Tunéziába és Nigerbe továbbítottunk, Nigerbe szállítottunk. A kért helyek egy részét megerősítették, európai országok, amit nagyon nagyra értékelünk, ugyanakkor további helyekre van szükség, és további szolidaritásra. Az a tervünk, hogy, körülbelül, hogy öt, több mint 5, illetve 10 ezer menekültet áthelyezünk. Az UNHCR részt vesz az ő azonosításukban és, azonosításukban és regisztrációjukban, ugyanakkor az országok is lépéseket kell, hogy tegyenek a befogadás érdekében Niger 1020 szemét fogadott be, ugyanakkor csak 25-en utaztak Franciaországba az interjú után. Ha onnan nem, ha az országot nem hagyják el további személyek, akkor Líbiából nem tudunk oda evakuálni másokat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szolidaritást tanúsító országok lépéseket tegyenek, és a nemzetközi közösségnek fel kell vállalni ezt a felelősséget. Végezetül fontos hangsúlyoznunk azt is, hogy az UNHCR továbbra is foglalkozni tudjon a 7 plusz 2 állampolgárságos személyekkel Líbiában, illetve azokkal, akik nemzetközi védelemre szorulnak. Az IOM részt vesz a személyek evakuálásában, a munkánkat konkrét állampolgárságokra kell összpontosítanunk. A Kongói Demokratikus Köztársaságból vagy a Közép-Afrikai Köztársaságból és más országokból érkező személyek azonban nem feltétlenül nem igényelnek nemzetközi védelmet, fontos hangsúlyoznunk ezt a tényt, megfelelő szűrési mechanizmusokra van szükségünk, hogy biztosítsuk azt, hogy aki nem térhet haza a származási országába, azt ne kényszerítsék visszatérésre. Szeretném még egyszer megköszönni a meghívást, és ha volnának hozzánk intézett kérdések, akkor várjuk azokat. Köszönöm. Questions later, but thank you very much. Um, we want to now get a brief debriefing from the joint EU-African Union UN task force, which visited Libya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 Találkoztunk a libiai külügyminiszterrel, a helyettes belügyminiszterrel, a határ őrök vezetőjével, és meglátogattuk a terikászikai központot is, ahol a menekültekkel foglalkoznak, ez Tripoli közelében van, de az ITP központokat is meglátogató nagyon fontos volt. A politikai fellépés megmutatása, és a Tripoli mellette központ volt talán még a legjobb központ, amit láthattunk, de mégis láthattuk azt itt, és nagyon nehéz helyzettel kell szembenézni. Hadd tekintsem át az általános helyzetet. Nézzük a, a, a közel-keleti utat, láthatjuk, hogy mennyien érkeznek Olaszországba. Most 66% az arány, míg 2017-ben ez az arány sokkal magasabb volt, tehát 5000 menekült érkezett ezráig az Európai Unióban. Voltak más érdekes adatok is, ha megnézzük a kiindulási pontot, hogyha ezt lebontjuk, 3700 ember érkezett Olaszországba Líbiából, még mindig Líbiából érkeznek a legtöbben, de mégis azt láthatjuk, hogy egyre több, egyre jobban növekszik azok szám, akik Tunéziából érkeznek. 1100 tunéziai érkezett. Továbbra is az eritreiak is jelen vannak, egy negyedét teszik ki az érkezőknek Olaszországban, legalábbis az éveddig részében. A második helyen azonban a tunéziaiak állnak, egy ötödét teszik ki az ideérkezőknek. Érdekes, hogy Libiából libiai állampolgárok is érkeznek, ez az első alkalom, korábban ilyenek nem láttunk, legalábbis ilyen jelentős arányban. És hogy miről is beszéltünk ezen a látogatáson, hogy az UNHCR is elmondta, beszéltünk a Libiába származó menekültek evakuálásáról, EU támogatásával, 1934 menekültről volt szó, Párizsban ma van egy tegyalás a visszatelepítésről, és a tagállamok egyik célja az az, hogy ők hajlandóak többet visszatelepíteni, viszont segíteni kell abban, hogy gyorsabb legyehessen az egyéni kérelmek feldolgozása a helyszínen az olyan HCR kollégák részéről. Bizonyára emlékeznek arra, hogy beszéltünk már arról, hogy 50 ezer áttelepítésre van szükség összesen, és továbbra is 40 ezernél látunk, és 70 ezer esetben fették le a közelkeleti útvonal, a földközi útvonal jellemzőit az UNHCR részéről is kell egy gyorsabb fellépés, mert nem szeretnénk, hogyha a Niger úgy, úgy érezné, hogy csapdába estek, és ez lenne az állandó megoldás. Ugyanennyire fontos az is, hogy az nemzetközi menekültügyi szervezettel együttműködtünk, 20 ezer embert sikerült sikeresen visszatéríteni Líbiából kiinduló helyükre az elmúlt évben, és szerintem most már jól haladunk annak irányába, hogy elérjük az abidzsáni csúcs találkozó 15 ezres céljét, hogy ennyit sikerüljön visszatéríteni novemberig. Sokkal többet kell még tenni, hogyha megnézzük a fogvatartási centrumokat, akkor azt láthatjuk, hogy csökkennek a számok. Nem igazán könnyű meghatározni ezeket, óvatosnak kell lennünk, amikor adatokkal dobálózunk itt, mert vannak olyan fogvatartói központok, amelyeket nem a kormány irányít, de hogyha áttekintjük a helyzetet most, akkor azt láthatjuk, hogy 2017. szeptemberében 22 ezer bevándorló volt ezekben a fogvatartási központokban, és most már csak 5000-en maradtak itt, és ez volt az egyik olyan dolog, amire mi koncentráltunk a látogatásunk során, hogy a libiai partnerünk is megértse azt, hogy azok aránya, akik ezekben a központokban vannak, azokat továbbra is még drasztikusan lehet csökkenteni. Tehát az UNHCR kollégánk figyelmét felhívtuk erre, hogy az a hét nemzetiség, amelyekkel a UNHCR dolgozik, ezért nagyon fontos, hogy kapjanak vízumot, vagy legalább csökkentsék a vízum megkapására szükséges időt, hiszen így lehet az embereket még ebből, illetve Líbiából kivinni, illetve őket vissza vinnék indul a helyükbe. Érdekes, hogy a múlt héten azt hallhattuk, hogy a kongrói eh, demokratikus eh, köztársaság is eh, hajlandó fellépni, viszonylag a helyzet továbbra sem jó. Valóba, valószínűleg itt ez csak egy nem megfelelő lesz, sem, tehát itt mindenképpen sem kell követni. Másik nagyon fontos elem volt az az, hogy Egy átfogó és nyomonkövetető rendszerre van szükség mind a regisztráció, mint pedig a menekültek nyomonkövetése szempontjából. A parti őrség az elmúlt évben 31 ezer embert mentett meg, ezért is azt mondhatjuk, hogy kevesebben haltak meg a földközi tenger térségében, de nagyon fontos az, hogy kit, eh, eh, hol kit, kit mentenek meg a partiőrség, a libiai partiőrség, hol szálltak ezek az emberek hajóra. Ezen személyek számára is védelmet kell nyújtani, és biztosítani kell az önkéntes visszatérést. Tehát ezen kérdésre nagyon keményen tárgyaltunk a kormányjal. Standard műveleti eljárásokat is elfogadtunk. Egyeteműen leírtuk azt, hogy ki mit csinál, ilyen esetekben az IOM, illetve az UNHCR is elfogadott ilyenfajta eljárásokat. Nagyon fontos, hogy ezeket a lépéseket végrehajtsuk, meg, megfelelő legyen a menekültek regisztrációja és nyomon követése. Nem kell azt sem elmondanom, hogy kihangsúlyoztuk azt is, hogy további lépéseket szeretnénk látni, annak irányába, hogy enyhítsék az önkéntes, illetve az önkényes fogotartási kérdéseket. A missziónk egyik közvetlen pozitív eredménye az az volt, hogy a libiai hatóságok az hátszér kollégáknak egy levelet adtak át, amelyel engedélyezték azt, hogy a Tripoli tranzit rendszert rehabilitálják. Nagyon fontos az, hogy a gyerekeket, a sérülékeny személyeket védjék itt. Viszont azon kell lennünk mindenképpen, hogy ez elfogadható, hogy központokban az emberek helyzetét javítsuk. Az utolsó pont, amit kiemelnék, beszéltünk arról is, hogy milyen fajta támogatást nyújtunk az önkormányzatoknak ezen a héten a Trust Fund Észak-Afrika esetében március 5-én találkozik, és valószínűleg egy 50 milliós projektet jóvá hagynak, amelyet majd az olasz együttműködési ügynökség fog az UNHCR ügynökség együtt végrehajtani a migrációs utak tekintetében. És még tényleg utolsó dolog, amit kiemelnék, a libiai partiasség esetében felvetettük azt a pontot, hogy mennyire fontos látni azt, hogy hatékonyan nyomon kövessék, hatékonyan monitorozzanak. Bizonyára emlékeznek eh, erre, és lehet, hogy majd a külügyi szolgálat beszél erről. Megpróbáltunk egy monitorozási rendszert létrehozni, három pilléren alapulva először is információt gyűjtenék, utána pedig lehetővé tennénk azt, hogy távolról lehessen a nemzetközi bűnöket eh, monitorozni, utána harmadik eh, sorban pedig eh, rendszeres találkozót tartanánk a Szofia művelet, illetve a libiai határparti között. A cél az az lenne, hogy a libiai munkatársaknak is feedbacket adjunk, képzést adjunk, nekik támogassuk őket. Az UNHCR is a mi támogatásunkkal emberi jogi tréninget adott a libiai partiőrségnek. Így is próbálunk egy olyan fajta biztosítékot kapni arra, hogy megfelelően működjenek a dolgok EU támogatással. Sok mindent tudnék még elmesélni, de itt abba hagyom. Ez nagyon produktív misszió volt, jó volt a párbeszéd, egy eh, jó lépés volt ez a helyes eh, irányba. Köszönöm szépen, most pedig a külügyi szolgálat részéről Piki úr kapja meg a szót. Ha kérhetném, hogy 5-10 percben beszéljen, mert sok kérdése lesz a képviselőknek is bizonyára. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon rövid leszek, mert azt hiszem, hogy az igazgató helyettes úr már nagyon pontosan és részletesen elmondta, hogy milyen lépések zajlanak, illetve beszámolt a közös látogatás eredményeiről is. a bizottság ugye a külügyi szolgálattal, az ENSZ ügynökségekkel, az Afrikai Unióval együtt tevékenykedik. Az Adészi csúcs az Afrikai Unió és az Európai Unió között fogalmazta meg ennek a szükségességét, hogy együtt kell működni, és egy közös migrációs task force jött létre. Objektíven mondhatjuk, hogy új együttműködési lehetőség jött létre, amelyel az illegális migrációt kezelni tudjuk Líbiában. Ez több szempontból is látszik, a csúcsnak hála Líbia eh, sokkal pragmatikusabban és proaktívabban eh, lépett fel az eszmecserében is, illetve a politikai lépések megtervezésében, kidolgozásában is. Ez az egyik, másik pedig, hogy éreztük, hogy az együttműködés az sokkal erősebb, a támogatás sokkal konkrétabb az afrikai országok részéről, azon országok részéről, amelyek származási országok, tehát hogy a migránsok innen származnak. Ezért tehát azt mondhatjuk, hogy ez a csúcs az konkrét módokon segít a helyzet megoldásában, tehát hatékony volt. A libiai hatóságok és a Nemzetközi Migrációs Szervezettel együtt működve növelték a hatékonyságukat, sokkal több különböző kérdést tudtak kezelni, és gyakorlatilag az az együttműködés most már egy valódi platformá kezd alakulni a párbeszéd és prioritások meghatározásának platformává a jövőre nézve. Néhány pontot említek a külügyi szolgálat oldaláról. Egyrészt a határokon a segítségnyújtás segítségnyújtó misszió megjelent, az EU-s misszió tehát december óta Tripoliban jelen van, és teljesen működőképes. Ez lehetővé teszi azt, hogy az EU-ben sokkal hatékonyabban folytassa a tevékenységét, és ezeket az együttműködési projekteket is hatékonyabban tudják végrehajtani a libiai hatóságokkal, akár a belügyminisztériumot említem, vagy az igazságügyminisztériumot említhetném, a határőrséget is, a tengeri vagy a szárazföldit, mindegyikükre igaz ez. A másik dolog, amit meg kell jegyezni, hogy vannak ugye EU delegációk hivatalosan Tunisban evakuálva, de az EU-ben tevékenységének az eredménye az is volt, hogy ugye nem állandó jelenlétük legyen ezeknek a delegációknak legalább ideiglenes, időszakos Tripoliban. Tehát hogyha a biztonság lehetővé teszi, akkor hetente egyszer-kétszer az EU delegáció is képviselteti magát. Aztán a Sofia művelet, továbbra is folytatódik, megmentik a migránsokat a tengerből, akik ugye nagyon veszélyes utat próbálják megtenni Európa déli partjainál, valamint képzést is biztosítanak a líbiai határőröknek. A képzésnek a tartalma nem csak az, hogy az illegális migrációt a tengeren hogyan kezeljék, hanem az emberi jogi aspektusok is illetve az emberjogi humanitárius jogszabályok is szerepelnek a képzésben. Ezt együttműködésben nyújtjuk az ENSZ emberi jogi főbiztosságával. A, az EU-BÁM és az EU-SZOFIA, illetve az EU-NAFOR is aktívan tevékenykedik idén és természetesen a migrációs dimenzióra kiterjed a tevékenységük. Végül, de nem utolsó sorban, azt is el kell mondanom, hogy fel kell ismernünk, hogy a Líbiával folytatott migrációs együttműködés az továbbra is attól függ, hogy az ország mennyire stabil, ugye most eléggé instabil, nem tökéletes a kormányzás, nincs biztonság, tehát ezek a tényezők befolyásolják ezt az együttműködést. Attól függetlenül, hogy voltak pozitívabb fejlemények, tehát volt javulás, de azért a biztonsági helyzet az továbbra is elég sérülékeny, és nagyon gyakran és könnyen változhat, és ennek megvannak a maga gyakorlati következményei az együttműködési projektekre nézve. Tehát ez számunkra azt jelenti, hogy továbbra is azon kell, hogy dolgozzunk az ENSZ szerveivel együtt, hogy tartós politikai megoldást sikerüljön elérni Líbiában. Egy olyan megoldást, ami a kormányzást, megvalósítja választásokon keresztül, amint a választásokra lehetőség nyílik, és a stabilitás is megvalósuljon azáltal, hogy a különböző katonai, felkatonai szervezeteket sikerül egyesíteni egy parancsnoklat alatt. Ez egy elég komoly feladat, bizonyára tudják, és elengedhetetlen az is, hogy jogállamiságon alapuljon az ország működése. Mindez tehát fontos Líbiában, közben továbbra is folytatjuk a migrációs tevékenységeket, amelyeket Magyar úr is említett, például az önkormányzatokat érintő projekt egy ilyen, a migrációs útvonalon található önkormányzatokat célozza, de más projektek is vannak. És még szeretném felhívni a figyelmet a regionális dimenzióra, tehát fontos párbeszédet folytatni, együttműködni a libiai szomszédokkal, nyugatra, keletre, illetve délre, a száheli övezetben található országokkal, annak érdekében, hogy a migráció gyökereit tudjuk kezelni, meg tudjuk oldani a gyökér problémákat, amelyek a migráció jelenségét beindítják, és aztán ahhoz a helyzethez vezetnek, amivel Líbiában szembenézünk. Köszönöm szépen. Ezt Tetine úrnak adom meg először a szót, most akkor a képviselők kapnak ugyanis lehetőséget a szólásra, mindenki legyen rövid. a Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Kérem, tegyék fel a fejhallgatójukat, ugyanis cseh nyelven szeretnék hozzászólni. Először is Carmen Szachernek szeretnék köszönetet mondani az UNHCR-rel kapcsolatos prezentációjáért, illetve az abban megosztott információkért. A néppárt árnyék jelentéstevője vagyok egy olyan jelentésnek, amelyet a szakbizottságunk dolgoz most ki, és ez ajánlást fogalmaz meg a főképviselő irányába a további lépésekkel kapcsolatban. Nagyon nagyra értékelem azt a munkát, amit már eddig is elvégeztek ebben az országban, és a módosítóimban megemlíten a sürgősségi evakuálással kapcsolatos különböző fellépéseiket is, ezeket mindig is támogattam. Ha megenged, két kérdést tennék fel. Elhangzott, hogy körülbelül 5000 ember tartózkodik, még mindig a kormányzat által ellenőrzött őrizeti létesítményekben. Tudják-e azt, hogy hányan vannak azon központokban, amelyeket nem a kormányzat ellenőriz? Ez lett volna az első kérdésem. A második, Kárben asszony, meg tudná határozni, hogy a Líbiában végrehajtott tevékenységük mekkora részét finanszírozzák az európai alapokból, teljesen vagy részben? Még egyszer, a második kérdésem az lenne tehát, hogy van-e konkrét elképzelése? Az első kérdésem ugye az volt, hogy hányan hány szemét tartanak a nem kormány által ellenőrzött központokban. A második kérdésem pedig az lett volna, hogy az Európai Uniós alapok milyen részarányát képezik a projektjeiknek. Björk képviselő, köszönöm szépen. Az igazság az, hogy nagyon sok kérdésem volna ebben a témában, Szeretnék a vendégeinknek köszönetet mondani, az UNHCR-nek. Találkoztam a kollégáikkal, úgyhogy tisztában vagyok azzal, hogy milyen nehéz munkát végeznek. Rögtön át is térnék a kérdéseimre. Ami az önkéntes visszatéréseket illeti az IOM szervezésében. Tudomásom szerint az UNHCR nem tud kapcsolatba lépni ezen személyekkel, és nem tud mindenkit ellenőrizni. Ott van ugye az IOM önkéntes visszatérési programja, az UNHCR ugye ugyanezen központokba nem tud ellátogatni, tehát nem tud meggyőződni arról, hogy a Refulman elve ott érvényesül-e vagy sem. Aztán említette, hogy milyen korlátozott állampolgárságú személyhez tudnak kapcsolatot létesíteni. Ez is a Refulman egy komoly tényező. A második pedig a különböző pontokra vonatkozik, az, ahonnan a személyeket a különböző őrizeti létesítmények beszállítják. Hallottuk, hogy van egyfajta együttműködési protokoll, nem tudom, hogy hogyan nevezte ezt a bizottság. Mi ezt szeretnénk látni, szeretnék saját szememmel látni, hogy ez hogyan néz ki, illetve hogyan osztották fel ezen pontokon a feladatokat. A Libe Bizottságban beszéltünk ezen létesítményekről, őrizeti létesítményekről, gyakorlatilag börtönökről van szó, amelyeket az Európai Uniónak nem lenne szabad finanszírozni. Azt hiszem szégyenletes az, hogy mi ebben részt veszünk. Tehát hol van előrelépés? Megnyitották ezeket a létesítményeket? Történt előrelépés? És végezetül, ami szintén nagyon fontos ebben a kontextusban, az emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatos ügyek a líbiai parti részéről. Tavaly 50-en haltak meg állítólag a visszaéléseknek, a visszaélések miatt. Kivizsgálták ezeket az ügyeket? És mit terveznek? Ugyanis jelezték, hogy terveznek egy tengeri mentési központot létrehozását Líbiával. Egy olyan országról van szó, ahol nincs jogállamiság, és önök Líbiát szeretnék megbízni egy ilyen térségben, a mediterrán térségben. Azt hiszem, hogy ez teljessége felelőtlenség. Ezek lettek volna az aggályaim, illetve a kérdéseim. Köszönöm szépen, Judith Sargentini. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az UNHCR-nek, illetve szeretném megköszönni az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ezen menekülteket ki tudjuk szállítani az őrizett életesítményekből. Szeretném tudni, hogy melyik azok az országok, amelyek megígérték, hogy a Nigerbe szállított menekülteket befogadják. Említette, hogy onnan el kell távozniuk, hiszen az, hogy Nigerbe szállították őket, az nyilván nem jelent megoldást egész életükre nézve, vagy nem ez végleges megoldás. Egyfelől nem tesszünk ígéreteket um, a befogadásukra vonatkozóan, másodszorban azonban kiképezzük a libiai parti érséget, hogy megakadályozzuk azt, hogy az emberek uh, átkeljenek a földközi tengeren. Hogyha az áthelyezések terén nem teszünk uh, lépéseket és nem érünk el eredményeket, akkor továbbra is az lesz a dolgunk, hogy uh, feltartóztassuk a menekülteket. Ameddig Líbiát nem tekinthetjük egy biztonságos országnak, illetve ameddig az ottani kikötők nem minősülnek biztosnak. Azt hiszem, hogy ezzel az állammal a valós együttműködés azt hiszem kizárható. Miért képezzük a partőrséget arra, hogy embereket mentsenek meg? Azért, mert valakit megmentünk egy európai zászlóval ellátott hajóra, nem rakhatjuk ki ezen személyeket Líbiában. Éppen ezért képezzük ki a líbiai partőrséget, és amíg ez a rutin, amíg ez a gyakorlat, ez is biztosítja, hogy itt nem egy biztonságos kikötőről van szó. Máskülönben oda lehetne vinni, magunk is oda vihetnénk a kimentett embereket. Mindig fennáll a veszély a líbiai hajókon. Ugyanis eh, ha egy líbiai hajó menti ki az embert, akkor mindenki tudja, hogy rossz irányba indul el, és tudja, hogy egy őrizeti összpontba kerülhet. És éppen ezért nem várható el az emberektől, hogy egy ilyen mentő hajó fedélzetére önként felszálljanak, hiszen ez automatikusan erőszakos reakciókat válthat ki egy ilyen hajón ha ezek után sem tudjuk, hogy a patraszállás után mi történik, az egyetlen következtetés, amelyet levonhatunk, az az, hogy nem kellene együttműködnünk ott velük, másodszorban pedig hihetetlenül álszentek vagyunk, hogyha nem tisztázzuk a nigeri áthelyezéseket. Köszönöm. Please. Bodé Valero következik. Köszönöm szépen. Én is olvatom, olvasom itt közben a kockázat kezelő stratégiájukat, kockázatcsökkentő stratégiájukat, az, hogy még a kereskedő hajókat és minden hajót bekívánnak vonni a mentő munkálatokba. De most pénteken egy civil szervezettel találkoztam, akik a keresési és mentési munkálatokban részt vesznek, de még mindig arról van szó, hogy tulajdonképpen pull tényezőnek nevezik őket, kriminalizálják a tevékenységüket, és így tovább. Tehát, hogy ő miattuk, mert úgyis kimentik az embereket, azért jönnek a menekültek. Tehát ez a helyzet nem változott, és nagyon sokat beszéltünk erről egy évvel ezelőtt. A Frontex is ugye a, megnyilatkozott, de én a mostani helyzetről szeretnék hallani. Úgy tényleg annyira rossz a helyzet, ahogy ez a civil szervezet nekünk leírta, vagy most mi történik? Tehát ez a, a kutatás és mentésről szóló kérdés. Köszönöm, mondja az elnök, és egy utolsó kérdésre adok még lehetőséget, elnézést kérek. Nagyon frusztráló, hogy kifutunk az időből, és uh, biztos jön sajnos. Hát ez nem sajnálatos, de értik, hogy mire gondolok. Nem akartam ezt mondani, hogy sajnálatos, hogy a biztos jön, hanem hogy sajnálatos, hogy kevés az időnk. Ezt akartam mondani, rosszul fejeztem ki magam. Birgit, kérlek, hogy rövid legyél, mert a válaszokat is meg akarjuk hallgatni. Köszönöm szépen, megpróbálom rövidre fogni. Nem kétséges az, hogy azokat mi a libiai kormánynak nevezzük, ők megpróbálják a lehető legtöbbet elérni, Viszont, hogyha megnézzük a katasztrofális helyzetet, mind a migránsok, mind pedig a menekültek esetében, de akár a libiaiak esetében is, akkor nem igazán tudom, hogyan lehet itt bármit is megszervezni. Beszélhetünk az úgynevezett libiai partiőrségről, amelyeknek még mindig nincsen jó felszereltsége vagy képzése. A kérdés az az, hogy hol vannak a tagállamaink, hol van az ő támogatásuk másodszorban. Én, egyet, én megértem azt, hogy a migránsok megpróbálnak elmenekülni a libiai táborokból, nem akarják azt, hogy majd a libiai partőrség visszavigye őket. Tehát annak kell lennie a megoldásnak, hogy Libiából el kell távolítanunk a menekülteket, migránsokat, de ehhez, ha, és ha jól értettem a számokat, akkor 5000 emberről van szó, de csak 4000 olyan személy van, akik a nemzetközi védelmet élvezhetnék. Nagyon sajnálom. Én szégyellem magamat amiatt, hogy a tagállamok nem akarják befogadni ezeket az embereket. 500 millió állampolgár van ezen a kontinensen, 4000 ember nem lehet gond. Tehát ha nem megoldás az, hogy a táborokat támogatjuk, megoldást kell találni, igazi megoldást, és kíváncsi vagyok az UNHCR véleményére, de a bizottság véleményére, a külügyi szolgálat véleményére is, és kíváncsi vagyok arra, hogy tényleg mit lehet tenni a jelenlegi helyzetben és hosszú távon. Köszönöm szépen! A Libeszak Bizottság főként a hozzászólásai azon alapulnak, azon a látogatáson, amit mi is tettünk, és találkoztunk a partőrséggel. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden és gyorsan. Az elhangzottakból, abból, amit az UNHCR elmondott, és Mordő úr, úgy értettem, hogy hiányzik a az összehangolás. Egyfelől ugye említették, hogy több helyre van szükség ahhoz, hogy Nigerből is távozzanak az emberek, és ne torlódjanak fel ott. Másodszorban Mordi úr ugye azt mondta, hogy az akkreditációt is fel kell gyorsítani, pontosan azért, hogy még több szemét szállíthassunk ki onnan. Szeretném tudni, hogy ez a két dolog hogyan szinkronizálható, hogyan lehet javítani a koordináción. Nem tudom, hogy az UNHCR vagy a bizottság tud-e egy indokot említeni, ami miatt egyre több most a tunéziai tudván, hogy más országokból már nem kelnek útra a földközi tengeren át. Van-e valami konkrét oka annak, hogy onnan most többen indulnak útra? Köszönöm. Obviously we could have gone into far more. Köszönöm szépen. Persze mehetünk volna még további részletekbe, de először hallgassuk meg, hogy mit válaszolnak a kollégák, a UNHCR, és aztán a többiek, és támogatom, amit mondtál. Um, I'll try to answer. Megpróbálom megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyeket az UNHCR-nek intéztek. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mi lesz az 5000 személyen, akik mi mindig a e, központokban vannak, a táborokban vannak, és mi van azokkal a táborokkal, amelyek e, nem a kormány irányítás alatt vannak. Erre nem tudunk válaszolni, ugyanis e, ezekhez a központokhoz nem férünk hozzá, nem ismerjük ezeket, az egyetlen valóság, amit ismerünk, az, az hogy 18 ezer szemét tartottak fogva illegális központokba, amikor ez a szükséghelyzet bekövetkezett, az UNHCR és az IUM csak a hivatalos táborokhoz fér hozzá, nem pedig a föld alatti vagy nem hivatalos táborokhoz. Nem tudok ezért válaszolni a kérdésére. Tudjuk, hogy léteznek ezek a táborok, hogy mennyi van ezekből, azt nem tudjuk. Hol vannak, azt sem tudjuk. De amikor megkapjuk az információt, akkor ezt átadjuk a kormánynak azonnal azért, hogy el tudjanak oda menni és megvizsgálják azt, hogy helyese az információ. Milyen intézkedéseket támogat az EU? Az EU a tevékenységek nagy részét támogatja Libiában, amelyeket az UNHCR végez, hogyha a evakuációról, a közlekedésről, a szállításról beszélünk. Persze nem ehm, fedik le az összes beavatkozást, de minden UNHCR beavatkozásnak van ehm, költségvetése, 13 milliót kapunk az EU afrikai Trust Fundból, ezt csak is Líbiába költjük el, és azt várjuk, hogy plusz támogatást kapunk majd 5-6 millió euró értékben, ezt majd az ECO-tól, illetve a Trust Fundoktól kapjuk. Az is nagyon fontos, hogy a szükség átmeneti tábor, amit a libiai hatóságok is jóvá hagytak, ezt felújítják az EU-s támogatásnak köszönhetően. A, az állampolgárság, illetve a ö, visszatérítés kérdése. Amikor szóba a szomáli helyzet a 90-es években, akkor beszéltünk erről, viszont a libi, libiai hozzáállás nem igazán megértő a menekült ügyel e, kapcsolatban. Ezt kötik mindig, e, kötjük, mindig kötjük a helyi integrációhoz, ezt azonban a libiai kormány ellenzi, ezért e, bizonyos fajta állampolgárságúaknak adtunk hozzáférést a visszatelepítés szempontjából, főként a hagyományos arab nemzetiségekről van szó, itt főként a testvériség elvén alapul az eljárás, afrikai állampolgárságok alapján pedig úgy jártak el, hogy itt az országon belül nem lehetett megoldást találni. Tehát sokkal többet kell tenni az EU részéről nemzetközi szinten, hogy minden állampolgárságú személy számára legyen megoldás. Mi történt a partaszállított emberekkel? Megpróbálunk eljutni ezekbe a partaszállási pontokra. Sok esetben az IOM-mel együttműködünk. Az embereket én nem néha a táborokba küldik, ott regisztrálják őket, az alapvető adataikat felveszik, megvizsgáljuk azt, mit lehet tenni, vagy megpróbáljuk kiengedhetni őket a kormány részéről, vagy más táborba szállítják őket. A kormány arról döntött, hogy evakuálják ezeket az embereket, és rákerültek az evakuációs mechanizmus listájára. Mely tagállamok ígértek Niger esetében bármit is. Franciaország két-három missziót adott Svájc, vannak más országok is, amelyek ígéretettek, Olaszország, Norvégia, Svédország és Málta, és más nem EU országok is. Viszont a gond az az, hogy mikor tudják meg, mikor tudják az interjút lefolytatni ezekkel a személyekkel. Ez nagyon hosszadalmas folyamat, eddig csak 25 olyan személy volt, aki tényleg Nigerből Franciaországba tudott menni. Remélem, hogy ezzel megválaszoltam a kérdéseiket. Elnök, Jurova asszonytól elnézést kérek a kis késdelem miatt. Nagyon kényes téma ez, nagyon fontos téma ez. Simon Mortit és Piki urat arra kérem, hogy egymás között állapodjanak meg, és bizonyára szakértőként tudják a kevés idő, és néhány fő pontot ki tudnak ragadni. Az általános adatok, ahogy mondtam, ez nem egy pontos tudomány, az IOM a saját jelentését a múlt hónapban frissítette, és arra jutottak, hogy 670 750 ezer menekült van Líbiában. Ez különböző módszert miatt van az, hogy más adatok jönnek itt. Ezek az emberek közül nem mindenki akar az EU-ba jönni. Sokan Libiában akartak dolgozni, és így kerültek nehéz helyzetbe. Ami pedig az eltelepítési ígéreteket illeti 40 ezer ilyenfajta ígéret jött. Ez a központi utat is lefedi, a központi fölköztengeri utat. 14 nemzetiség esetében merült ez fel. 7000 ilyen ígéret érkezett a tagállamok részéről. Olaszország, Svédország, Franciaország részéről érkezett ilyen fajta ígéret. 1300 más országból származó ígéret is érkezett. Tehát ezek megerősítik azokat a számokat, amelyeket az UNHCR is említett Niger estében, mit lehet tenni. Jelenleg, ahogy mondtam, ma van egy UNHCR Core Group ülés az elterültés tekintetében Párizsban. Megvizsgálják azt, hogy mit lehet még tenni együtt, mind az UNHCR, mind pedig az EU tagállamok részéről, ahhoz, hogy felgyorsítsuk Eh, ezt a folyamatot Niger esetében, és hogy ez sikeres legyen, ez a folyamat. Március 16-án lesz egy látogatás ismételten. Örülök annak, hogy az UNHCR kollega tisztázta a kérdés támogatással kapcsolatban, mert szerintem fontos kihangsúlyozni azt, hogy az Európai Unió holisztikus megközelítést alkalmaz. A múlt héten is volt erre egy példa, amikor elfogadtuk azt, hogy 150 millió eurót adunk a trust fundokból kifejezetten a migránsok, a menekültek kérdésére. Ezzel a pénzzel az UNHCR-t, az OIM-et támogatjuk. A partiasére visszatérve, hogy szerintem miért is fontos a libiai partiőrség képzése. Nos, nagyon sok baleset történik a libiai vizeken, Nincs libiai partőrség, amely bármilyen fajta mentő akciót le tudott volna folytatni másfél évvel ezelőtt, nem voltak hajóik. Olaszország segítségével történt minden, 251 parti ört sikerült kiképeznünk, és egy mechanizmust hoztunk létre, amelyel látni lehet azt, hogy ki esetleg kétes személy, és ők nem részesülhetnek egy ilyen fajta képzésben. Nem kétséges az sem, hogy ezáltal embereket lehet megmenteni. Nagyon rozog a hajókról sikerült megmenteni így embereket. Nagyon nehéz ez a feladat, de ugyanannyira nehéz a táborok helyzete is, ki kell használni a támogatásunkat, és az IOM ezáltal már sikerült, hogy bejutniuk ezekbe a központokba, sikerült itt élelmiszert, vizet, gyógyszereket eljutatniuk. Nem egy könnyű feladat, de ezt választottuk, és ezáltal is sikerült életeket megmenteni. Bár tudjuk, hogy be kell zárni ezeket a fajta fogadtatási központokat, és ezeket át kell alakítani nyitottabb központokká. Viszont sokan talán nem kockáztatnák az életüket azzal, hogy átkelnek a földközi tengeren, hogyha megfelelően lennének ezek a központok. Szerintem ezzel a főpontokat sikerült is lefednem it's getting... Úgy tűnik, hogy elég nehéz helyzetben vagyunk, mert közben a biztos asszony is itt vár, és vannak kollégák, akik meg erre a pontra jöttek, közben én szeretném megadni a lehetőséget a külügyi szolgálatnak is, hogy ők is elmondják, amit szeretnének. Piké úr, ne aggódjon, csak két percet tudok adni önnek, de nyugodtan mondja el, amit szeretne. Köszönöm szépen, elnök úr, értem a központoknak a finanszírozásáról. Megerősítem, amit a kollégám mondott, nem finanszírozzuk ezeknek a központoknak a működését. A főképviselő asszony nagyon világosan fogalmazott, szeretné, hogyha bezárnák ezeket a központokat, megszűnnének a Líbiának nyújtott támogatás az a nemzetközi szervezeteken keresztül érkezik az országba, és azt célozza, hogy ezekben a, ezekben a központokban fogva tartottaknak a körülményein sikerüljön javítani. Aztán pedig kivizsgáljuk-e az emberi jogsértéseket? Természetesen. Erre a kérdésre azt tudom mondani, hogy igen, mindig, hogyha bármilyen gyanú felmerül, akkor ezzel a kéréssel fordulunk a az érintettekhez. A főképviselő asszony több európai parlamenti képviselővel is felvette a kapcsolatot egy olyan ügyben, amely egy civil szervezet hajójával kapcsolatos volt, még 2017-ben. Ez is nagyon világos példája annak, ahogy mi az ügyekkel foglalkozunk. És végül pedig elhangzott az a kérdés, hogy a tagállamok támogatnak-e bennünket? Igen, nagyon is. Az EU-NAFOR Sofia művelet például a földközi tengeren több mint, illetve pontosan kilenc tagállam nyújtott nekünk eszközöket és személyzetet is, és általában tagállami közigazgatásokból érkeznek a szakemberek, és végül pedig Olaszországot is meg kell említenem. Olaszország nagyon proaktív volt a támogatásban tehát a, az illegális migráció kezelésében. Köszönöm. Azt hiszem elkerülhetetlen volt, hogy miután elmondták a válaszokat, nyilván több kérdések még további kérdések merülnek fel. Adok 30 másodpercet, és utána összefoglalom. Köszönöm, elnök úr, mondja Judit Sargentini. Nincs semmi. A tagállamok megteszik az ígéreteiket, de aztán a bizottság válaszából az derül ki, hogy 40 ezer ígéretet tettek, 40 ezer főre vonatkozóan, és akkor ebből 3400 fő konkrétan, illetve 25 fő Niger, Nigerből konkrétan érkezhet, de hát a gyakorlatban nem történik semmi. Hát, hogyha azt nem mondjuk ki, valakinek vállalni kell a felelősséget, valakinek el kell mondani, hogy ez csak a reménykedés, itt vannak a számadatok, elhangzottak ezek a számadatok, és kérem, hogy a bizottság erre reagáljon. Köszönöm, Jurova asszony engem most már meg fog ölni. A Libe szakbizottság munkájában a 15 perces az késés az egy elképzelhetetlen késés. Jó, hát akkor még Simonnak gyorsan szót adok. Jóra, biztos hogy itt bólogat, hogy nyugodtan válaszolhatok. Úgyhogy akkor mondom, hogy szerintem a letelepítés az európai költségvetés által finanszírozva igenis zajlik. Az elmúlt két évben 26 ezer főt telepítettünk le, és az ENSZ menekültügyi főbiztosságát Nak a képviselője is elmondta, hogy néhány hónap ezelőtt több ezer fő érkezett Líbiából Olaszországba, mind EU finanszírozásával. Tízezer euró jár a letelepített személyek után. Nigérből Franciaországba is ugyanígy történt letelepítés, és ketten Líbiából egy UNHCR sürgőségi tranzitközpontba került két fő Romániában. És mindez az EU által koordinált gyakorlat, EU-s finanszírozással, és remélhetőleg a párizsi találkozás lehetővé teszi, hogy felgyorsítjuk a munkát, felgyorsítsuk a munkát és sokkal többen telepedhessenek le. Szeretné megköszönni Szenter asszonynak is a munkáját és azt, hogy ide eljött, és az AFET szakbizottságnak is köszönöm. Holisztikus megközelítést követünk, és szorosan együttműködünk ezekkel a bizottságokkal, és megköszönöm a Libet szakbizottság képviselőinek is, a bizottságnak is, és az Európai Külügyi Szolgálatnak is köszönöm. Hát ezt tudtuk kihozni ebből az időből, és elnézést kérek még egyszer Jurava biztos asszonytól, kérem, hogy fáradjon ide a pódiumra. Kollégák, hogy időt takarítsunk meg. a bevezetőt addig elmondom. Kérek mindenkit, aki távozik a teremből, hogy legyen szíves, azt csendben tegye és a többiekkel pedig rátérünk a következő napi rendi pontunkra, a struktúrált párbeszéd a Jurovával a jog érvényesülését, politikáért és a nemek közötti esélyegyelőségét felelős európai biztosa. Ahogy ide érkezik mellém, még elmondom gyorsan, hogy a 20 Kérem, hogy mindenki csendben foglaljon helyet. Um, it's 2017 hogy a 27. munkaprogram végrehajtásáról fogunk beszélni, illetve a 2018-as prioritásokról meghallgatjuk biztos asszonyt. Nagyon elnézést kérek, sokan csövegnek itt a teremben. Figyelmet kérek. Több téma van, amelyet meg kell vitassunk, de biztos asszony fogja felvezetni a 2018-as prioritásokat, illetve a 2017-es munkaprogram értékelését, és utána pedig kérdéseket tehetünk fel neki. Úgyhogy még egyszer elnézést kérek a késői kezdését, és parancsoljam. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, kollégák, köszönöm, hogy eh, folytathatjuk ezt a struktúrát párbeszédet, nem kell elnézést kérnie, hiszen nagyon fontos, sürgős ez a téma, úgyhogy teljesen megértem, hogy le kellett zárnia a vitát. De visszatérve a mi témánkhoz, az elmúlt év bebizonyította, hogy nagyon sok mindent elérhetünk, ha szorosan együttműködünk, és ezért szeretnék ezen kitűnő együttműködésért köszönetet mondani. Tudják, hogy számos dossziéval kellett megbírkoznunk, ezek az európai állampolgárok hétköznapjaira is nagy hatással lennek. Először is a 2017-es vívmányokról és a jelenlegi trialógusokról szeretnék beszélni. Ha visszatérünk a tavalyi év eredményeire, az Európai Ügyészség Hivatala, az EPPO, az EPPO témájában áttörést értünk el, ami kiemelkedő. Tudnunk kell, hogy az erőfeszítésünk arra irányult, hogy minél hamarabb működőképessé váljon az Európai Ügyészség, és bevonjuk a jelenleg nem résztvevő országokat is. Különös tekintettel annak örülök, hogy Hollandia úgy döntött, hogy csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és remélem ez biztatni fog másokat is, hogy kövessék a példáját. Hollandiával együtt 21 tagállam vesz részt most az Európai Ügyészségben, és sok energiát és időt fogok arra fordítani, hogy a többieket is meggyőzzem arról, hogy csatlakozzanak. A másik pozitív vívmány a negyedik pénzmosási irányelv felülvizsgálata az önök politikai ambíciója döntőnek bizonyult, úgyhogy ezért köszönettel tartozom, és számítok a támogatásukra, hogy lezárjuk a még függőben levő dossziékat is. A, a befagyasztási és lefoglalási határozatok közös elismerése, a harmadik országokra vonatkozó javaslatok, valamint a 2005 per 2001 per 45-ös irányelv felülvizsgálata, ez a személyes adatok védelmével kapcsolatos az EU szervek által, és a Eurojust rendelet is ide tartozik. Én részt veszek az erőfeszítésekben, hogy lezárjuk ezeket az anyagokat. Az ECRIS témájában holnap kezdjük meg az egyeztetést. Most pedig szeretném megosztani önökkel az általános adatvédelmi rendelet áttekintését. Május 25-én egy komoly eh, mérföldkőhöz érkezünk. Itt eh, természetesen az úgynevezett GDPR alkalmazására gondolok. A bizottság eh, január 24-én kiadott egy közleményt, és ebben mérleget vonunk az eddigi lépésekről, valamint a GDPR alkalmazásáról, és arról is, hogy milyen lépéseket kell még az érintett feleknek megtenniük, tagállamoknak, adatvédelmi hatóságoknak, egyéb érdekelt feleknek, akiknek május 25-ére el kell készülniük. A bizottság mindenkivel egyeztet annak érdekében, hogy a szabályok egyetemes alkalmazása lehetővé váljon. Összevetve ezt a jelenlegi helyzettel, 28 különböző rendszer működik, és van hatályban, biztosítanunk kell, hogy egy kontinens, egy jogszabály elv érvényesüljön. Iránymutatást adtunk ki, különösen a KKV-k és az egyének számára, annak érdekében, hogy ők is megértsék az új szabályokat, illetve azt, hogy 2018 májusától az alkalmazásuk mit jelent. Ezzel kapcsolatban lesznek figyelemfelkeltő kampányok is, hogy az új jogaikkal az állampolgárok is tisztában legyenek, és tudják, hogy hogyan érvényesíthessék őket. Örülünk az Európai Parlament részvételének ezen nagyon fontos dosszié kapcsán, különösen ami a figyelemfelkeltést illeti a tagállamokban. A GDPR rendelet az egész világon egyre inkább modellé válik, és több ország kívánja példáját követni. Nagy érdeklődést tanúsított számos ország ezen határozat iránt, és most Japánnal, Koreával is egyeztetünk, és ezt prioritásként kezeljük. Ami Japánt illeti, megállapodtunk egy úti tervben, amelynek során a különböző jogrendek közti különbségekről beszélünk, kiegészítő szabályokról, amelyek által a hiányosságok áthidalhatóak. A japán részről, hogy technikai részletek iránt mutattak érdeklődést. A célunk továbbra is az, hogy egy határozattervezetet elfogadjunk az elkövetkezendő hónapokban. Ezt követ majd a, ezt követi majd a szokásos eljárás. Az Európai Parlamentet természetesen tájékoztatni fogjuk technikai briefingek során is. Korea kapcsán a kétoldalú technikai párbeszédet fokozzuk a megfelelőség témájában, illetve értékeljük a koreai jogszabályokat. Attól függően, hogy milyen előrelépés történik, szeretnénk még ebben az évben lezárni ezeket a tárgyalásokat is. Japánhoz hasonlóan Koreát is stratégiai partnerként kezeljük, és eh, példaértékű ország eh, az adatvédelem szempontjából a régióban. Az adatvédelmi csomagunkkal az a célunk, hogy a technológiai fejleményekhez hozzáigazítsuk a jogszabályunkat, és ugyanerre van szükség a büntetőjog területén is, ezért az Európai Bizottság hamarosan elfogad egy javaslatot az elektronikus bizonyítékok határon átnyúló hozzáféréséről. Egyre több nyomozati eljárás során kerül sor az elektronikus bizonyítékok felhasználására, akár a gyermekpornográfia, vagy a terrorizmus, vagy az embercsempészet, vagy az emberrablás kapcsán, és nagyon sok esetben azonnali hozzáférés kell biztosítani a bizonyítékokhoz. A jelenlegi keret azonban nem elég gyorsan biztosítja az ezekhez való hozzáférést. Egyes tagállamok tettek lépéseket ezen probléma orvoslása érdekében saját maguk, de egy átfogó és szilárd alapokra helyezett európai megoldásra van szükségünk, ezáltal a hatóságok elektronikus bizonyítékot bekérhetnek egy szolgáltatótól egy másik országból, figyelembe véve az arányosság elvét és biztosítván a szükséges garanciákat. A javaslatot az EU adatvédelmi szabálynak megfelelően fogjuk szövegezni, és az alapvető jogok tiszteletben tartását is szem előtt tartjuk. A javaslatokat szeretném önökkel is megvitatni, amint a bizottság ezeket elfogadja, és kérném az önök támogatását is annak érdekében, hogy megfelelő időben tudjuk ezt kezelni, hogy még az európai választások előtt lezárjuk. Ezzel párhuzamosan a bizottsági szolgálatok továbbra is nyomon követik az Egyesült Államok beli fejleményeket, különösen ami a közelmúltban kiadott jogszabályt illeti, ami az adatok tengeren túli felhasználására vonatkozik, és a Microsoft ügyet is szeretném megemlíteni. Két hét múlva az Egyesült Államokba utazom, és a kormányzati tisztviselőkkel, valamint az ágazati képviselőkkel és a civil társadalom szervezeteivel is ezt szeretném megvitatni, kölcsönösen elfogadható megoldásokat szeretnénk találni, amely az elektronikus bizonyítékokhoz való hozzáférést biztosítja, úgy, hogy a nemzetközi jogszabályokat is tiszteletben tartjuk. Továbbá szándékom az is, hogy hangsúlyozzam, hogy az Egyesült Államok az összes, az összes kötelezettség vállalásának eleget kell tegyen a Privacy Shield eh, témájában is. Bizonyos előrelépés történt a felülvizsgálat óta, további lépések is szükségesek az amerikai fél részéről, és önök is tisztában vannak ezzel. Az, az amerikai fél iránt tanúsított fellépésem határozott lesz. További bizottsági kezdeményezésekre térnék át. Egyet már ismertettünk, erre szeretném felhúzni a figyelmet. Az illegális tartalmakkal kapcsolatos ajánlás, amelyet a múlt héten hoztunk nyilvánosságra. Ez egy átfogó megközelítést követ az összes illegális tartalom esetében. Noha, amikor szükséges, különböző megoldásokat kell alkalmaznunk. Biztosítékokat kell nyújtanunk, átláthatóságot kell biztosítanunk azzal kapcsolatban, hogy a vállalkozások hogyan határozzák meg azt, hogy mi minősül illegális tartalomnak, és az állampolgárok jogait is tiszteletben kell tartanunk, amennyiben az általuk közített tartalmakat törölték, és az ő véleményük szerint ez jogellenes volt. Jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani számukra. Egyfelől a terrorizmussal kapcsolatos tartalmakat kezelnünk kell, ugyanakkor a szólásszabadságot is szavatolnunk kell másfelől. Ugyanígy Tudnunk kell azt is, hogy ez a szöveg teljes mértékben tiszteletben tartja azt, hogy az önszabályozási intézkedések hatékonynak bizonyultak. Az illegális gyűlöletbeszéddel kapcsolatos anyag is erről tanúskodik. Engedjék meg, hogy szóljak még néhány szót a jogállamiságról. Ez egy mindent átívelő téma, és tudom, hogy nagyon fontos az önök szakbizottsága szempontjából is. Tudom, hogy ezt eh, behatóan megvitatják a jövő héten Timmermans eh, alelnök úrral. A 2018-as munkaprogramban a bizottság egy új kezdeményezést is beépített, amely által erősíteni kívánja az EU-ban a jogállamiság érvényesülését. Ennek a kezdeményezésnek a bejelentése tükrözi a közös erőfeszítéseinket, szeretnénk erősíteni a jogállamiságot, és eh, a közös európai értékeinket minden tagállamban szeretnék védeni. Ez a javaslat őszre tervezett, és a közelmúltbeli évek tapasztalataiból szeretne meríteni és figyelembe veszi azt a munkát is, amelyet az Európai Parlament végzett, beleértve azt az állásfoglalást, amelyet október 25-én fogadott el a parlament 2016-ban. A bizottság ugyanígy tervez az osztrák elnökséggel egy konferenciát az igazságügyi rendszerekről. Erre 2018 utolsó negyedévében kerülne sor. Következtetésképpen szeretnék még néhány szót szólni arról, hogy milyen sürgős az, hogy odafigyeljünk a kisebbségek helyzetére és az Európai Unióban. Noha általános európai hatáskör nem érvényesül ezen a területen. A bizottság nyomon követi azt, figyelemmel kíséri azt, hogy a tagállamok az összes alkalmazandó jogszabályt tiszteletben tartják-e, különösen a faji egyenlőségre vonatkozó irányelvet, valamint a rasszizmus és idegen gyűlölettel kapcsolatos jogszabályt. Több úton támogatjuk a tagállamokat annak érdekében, hogy teljes mértékben és megfelelően alkalmazzák a jogszabályokat. Az egyik terület például a szabálysértési eljárás, amelyet több tagállammal szemben kezdeményeztünk, a roma gyermekek oktatáson belüli diszkriminációja miatt ősszel egy milyen szántó elemzést is közé teszünk erről a stratégiáról. Ez értékelni fogja a stratégia alkalmazását, vívmányait és kihívásait. Az elemzés mellett fontos az is, hogy az európai fellépés milyen irányba haladjon majd a 2020 utáni időszakban. Folytatni fogjuk az LGBTI egyenlőséggel kapcsolatos munkánkat is, néhány nappal ezelőtt tettünk egy felépéseket tartalmazó listát, és ebből kiderül, hogy a 2015-ös terveket sikeresen átültettük. Ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok sajnos azt is bizonyítják, hogy a szexuális orientáció vagy nemi azonosság miatti diszkrimináció még mindig elég elterjedt. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy a közelmúltban díjakat, díjaztunk 17 különböző projektet tagállamokban, állampolgársági programokat azért, hogy az egyenlőséget előmozdítsuk, így támogatjuk a civil szervezeteket, amelyek leginkább rászorulnak erre a támogatásra. Várom az elképzeléseiket, nézeteiket ezen témákról és egyéb témákról is, amelyeket szeretnének felvetni, és még egyszer szeretném megköszönni a rendkívül értékes munkájukat, valamint a szoros együttműködést velünk, az igazság és a polgári jogok területén. Köszönöm. And thank you also, Vera, for you. Köszönöm szépen a munkáját. Óriási erőfeszítést eh, tesznek. Mielőtt még a koordinátorok kapnának szót, szeretnék egy pontot felvetni az e-bizonyítékkal kapcsolatban. Vannak aggályok ezzel kapcsolatban. Az egyik dolog az az, hogyha késdelem van, akkor milyen fajta késdelem ez, és az sem titok, hogy a szerződéses alapról is kételjek vannak, hogy itt az igazságügyet működés lesz-e az alap, óriási aggályok vannak. Ez egy új dolog, nagy problémák lehetnek, hogyha ez a belső piac területére kerül, ez az 1.1.4 cikk a szerződésben. Ez érdekelné a kollégákat, tehát hogyha több információval tudna szolgálni, arról is például, hogy mikor jelenik majd meg a javaslat. És most megkapják a szót a koordinátorok, mert Szóla asszony. Köszönöm szépen, elnö- biztos asszony, hogy eljött ide. Köszönöm szépen a kitűnő munkáját. Tudjuk, hogy nagyon sok fontos kérdés van, amelyel foglalkozni kell, ezt ön is elmondta az imént. Viszont ebben a fordulópontban jelenleg az Európai Unió projektjében most sokkal fontosabb biztosítani azt, hogy a demokrácia, a jogállamiság, illetve az alapvető jogok minden tagállamban érvényesülnek az Európai Unióban. Amikor októberben beszélt hozzánk Finnországban ön biztos asszony, akkor hangsúlyozta azt, hogy itt az ideje, hogy erősítsük a jogállamiság mechanizmusát. Igaza volt ebben teljes mértékben azóta a helyzet még kritikusabbá vált. Máltán, Szlovákiában korrupcióellenes újságírókat meggyilkolnak, ezek a médiát is támadják, a szólásszabadságot. Tudjuk, hogy az újságírókat csak akkor gyilkolják meg, hogyha az intézmények belső gyengessége ezt lehetővé teszi. Számos országban nagyon, sok, nagyon rossz lett a helyzet, bár léteznek papíron jogszabályok, ezeket nem hajtják végre, vagy annyira szelektíven használják a törvényeket, hogy ezek nem érvényesülnek. Tehát a papíron lehet, hogy jól mutatnak ezek, de gyakorlatban teljesen más láthatunk. És ez egy új helyzetet mutat, amelyet szembe kell néznünk, és amelyen foglalkoznunk kell, és erre reagálni kell. Most nem egyéni tagállamokról van szó. Egyértelmű most már az, hogy független szakértők által vezetett jogállamisági mechanizmusra van szükség, amely által minden tagállamot megvizsgálhatunk évente. A igazságügyi eredménytábla és hasonló intézkedések ez része lehet ennek, de mindenképpen a legfontosabb az, hogy az emberek szabadságjogait megvédjük. A kérdésem az az, hogy a bizottság képes-e kötelezettséget vállalni arra, hogy ilyenfajta mechanizmust végrehajtson, amiről egyébként az Európai Parlament is kérdezte önöket körülbelül egy évvel ezelőtt. Köszönöm szépen, Roberta. Lesz egy kontlibe eh, delegáció holnap után Szlovákiában. Szerintem ez a szabadságunk részéről jó reagálás. Szépen asszony az SND részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jurova biztos asszonynak, hogy ilyen sok fontos kérdést kiemelt, amelyek az ő portfóliójába tartoznak. Most megnézzük, hogy milyen kérdéseket tudjuk most mi feltenni. Négy-öt pontra szeretnék koncentrálni, és a jogállamisággal kezdeném. Szerintem már évek óta igény van a parlament részéről erre, és soha nem kaptunk jó választ arra, hogyan lehetne tisztázni a helyzetet. a kollega már mm, említette Máltát és Szlovákiát, de a lengyelországi fejlemények is hazatávon aggasztóak. Én nem látnám azt, hogy a tanács válaszolna a hetes cikk eljárására, amelynek egy normális eljárásnak kell lenni, arról kellene szólnia, hogy figyelmeztetjük őket arra, hogy a dolgok rossz irányba haladnak. Magyarország esetében is aggasztó a helyzet, hiszen hivatalosan soha nem sikerült az agályokat megfogalmaznunk, ezeket mindenképpen lehet látni a korrupció esetében, vagy az EU alapok felhasználása esetében. Készítenek-e valamit elő arra, hogy a helyzetet javítsák, és úgy gondolják el, hogy az Európai Uniónak nagyobb hatáskört kéne kapnia arra, hogy gyorsan, jól tudjon reagálni e, a tagállamokkal szemben. Mindemellett most akkor rátérnék, és ez sem lesz meglepetésen számára, most rátérnék a Privacy Shieldre. Sokan kritizálták azt, hogy itt e, aggasztó pontok vannak, az egyik az ombudsman személye, illetve a 29-es cikk munkacsoportja azt mondta, hogy ezt nem lehet még megfelelő jogorvoslatát tekinteni a bíróság előtt, és egy határidőt is megszabtak, május 25-öt, és azt mondják, hogy a nemzeti bíróságra mehetnek, és majd az Európai Bíróság elé terjesztik ezt az ügyet. Az egyik lépés az az lehetne, hogy az Európai Bizottság lépést tesz, hogy, joga, hogy orvosolja a helyzetet, és kíváncsi vagyok arra is, hogy a május 25-i határidőt tudják-e tartani. Az e-privacy-vel kapcsolatban a víza kérdés erősítik az USA hírszerző ügynökségeinek E, jogkörét a nem EU tagállambeli állampolgárokkal szemben. Önök mit gondolnak erről az újra e, engedélyezésről, és mit gondolnak a Privacy Shield e, jogosságáról, és a PNR-ről, hadd kérdezzek még, a kanadai véleménynek milyen hatása van az EU PNR-re, a bizottság mennyi pénzt adott már ki arra, hogy a még mindig el nem készült EU PNR-t előkészítse. A GDPR-ral kapcsolatban nagyon sok kiskaput látok a tagállamokban a GDPR végrehajtására. A kérdésem az az, hogy önök hajlandóak-e majd a tagállamokkal szemben szabálysértési eljárást indítani, amelyek ezt a csomagot nem hagyják végre időben. So the issue of... Ezzel kapcsolatban Egyébként még a magánszemélyek is és középvállalkozások kérdése is felmerül, akik nem állnak készen. Mert ugye közeledünk, közeledünk az időhöz, a nemzeti parlamentek ülései megvoltak. Azt hiszem, hogy ez egy átfogóbb témakör a tagállami végrehajtásnál az ECR képviseletében. Jurek úrnak tudok szót adni, mert Stevens asszony nincs itt, úgy látom. Köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen biztos asszonynak is, hogy itt van, hogy eljött hozzánk a szakbizottsági ülésre. Mindig nagyon jó, hogyha közvetlenül tudunk eszmét cserélni az Európai Bizottság politikáiról. Nekem két kérdésem van önhöz. Az első azt illeti, hogy a, mi a bizottság álláspontja a közvetlen demokráciával kapcsolatban ugyanis most Románia népszavazást próbál szervezni arról, hogy mi a család természetes meghatározása, és aztán ezt az ország alkotmányába beemelni. Majdnem egy millió állampolgár volt, aki ilyen változást kért, és a politikusok most nyomást próbálnak gyakorolni a román kormányra, és azt akarják, hogy ez a népszavazás ne következzen be. Engem érdekelne, hogy mi a bizottság hozzáállása ehhez a témához. Ugye tudom, hogy nem fognak beavatkozni, de érdekelne, kíváncsi vagyok arra, hogy mi a bizottság véleménye hiszen ez egy tény, az emberek változást akarnak, és nem tudom, hogy mi fog történni. E, stosunek. E, Második kérdésem, az alapjogok. kapcsolatos a szülői szerep a gyerekek felnevelésében. Ugye az alapjogi kartának 14-es cikke a szülői jogokat az egyik alapjognak tekinti, tehát hogy a szülők úgy nevelhetik fel a gyermekeiket, ahogy az nekik tetszik. Biztos asszony, vannak bizonyos várakozások ezzel kapcsolatban, bizonyos elvárások az LGBT közösség, részéről, tehát engem érdekelne ez is. Mit gondol ön a, a szülői joggal kapcsolatos megközelítésről? Voltak olyan gondolatok is, ugye, hogy a, az iskolai tanterbe kellene bevezetni ebből egy-két apróságot, tehát hogy a családról beszéljenek az iskolában. Tudom, hogy nem mindenki egyenlően képviseli magát, talán még a kisebbségi jogokról is felmen, felmerülhetne a kérdés. Sofit kérem meg, hogy a liberális frakció nevében szóljon. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy egyre több ország van, ahol úgy gondolják, hogy a kormánynak semmi köze ahhoz, hogy kit szeret egy állampolgár, kivel vannak gyerekei és hogyan neveli őket fel nem fogom eh, Metzola és Cipe kollégáim kérdéseit megismételni a 702-es eh, részről, a PNR-ról, és így tovább, hanem egy eh, konkrét kérdést szeretnék kiemelni, amit ugye már levélben feltettem kollégáimmal együtt, egyfajta országos szelekciós központot próbálnának létrehozni, ahol az összes adatbázist összefolyatják az USA-ban, és ebben az adatbázisban európai állampolgárok adatai is szerepelnének, és ez bizony szembe megy az összes megállapodással, amelyet megkötöttünk az USA-val, amelyek egyébként sem teljesen legálisak, és akkor enyhén fogalmaztam. Elnézést kérek a késésemért. Azt viszont hallottam, hogy nagyon határozottan kíván fellépni biztos asszony az szemben, és ez nagyon jó hír. Azt hiszem, hogy messze nem vagyunk elég kemények, és nem voltunk az utóbbi 15 évben ezen a területen. Még egy téma, ezt is felvetettem már többször, ugye ez a per alap, amelyet az Európai Parlament beemelt a költségvetésbe. Érdekelne, hogy hogy áll a végrehajtás. Ugye nekem olyan aggájaim vannak, hogy a szolgálatai nem igazán támogatják ezt, hogy legyen egy ilyen alap, amelyet a perköltségek kifizetésére használhatunk, és ezért nem nagyon sietnek. A Legutolsó pedig az Európai Bizottság hitelességét érinti, hiszen a bizottság kellene, hogy a szerződések őre legyen, különösképpen a demokrácia, az alapjogok és a jogállamiság témájában, és szerintem nagyon sok európai állampolgárt ez rettenetesen hogy is mondjam, bosszant. A bizottság legutóbbi főtitkári kinevezését ugye a biztosok kollégiuma hagyta jóvá. Zelmayer úrról hallom, hogy nem csak a saját ö, jövőjére szöveget, terveket, hanem a bizottság jogi szolgálatának jövőjéről is terveket, szöveget, és kapom az e-maileket az állampolgároktól, akik azt kérdezik, hogy hogy bízhatok én így az EU jövőjében, az EU intézményeiben, hogyha így viselkedik az egyik legnagyobb hatalmú intézmény. Hát én nem, nem értem, hogy lehetünk hitelesek, hogyha a bizottság nem csak adminisztratív testületként, hanem a biztosok politikai kollégiumaként hagyott egy ilyen jelölést, és ilyen módon tette ezt meg. Hát én szeretném ezt megérteni. Jó, és akkor Cornélia Ernst következik a GUE nevében. Köszönöm szépen. Nagyon sok mindenről beszélt és megállapítom, hogyha a jogállamiságról beszélünk, akkor az eléggé széthúz, pedig most itt a bizot pedig egy élőben szeretném kellene tölteni. Azt is láthatjuk, hogy hogy az USA-val tárgyalni kell a Privacy shield hogyan lehet erről tárgyalni, változott, hogyan változott meg a helyzet, mit lehet várni egyáltalán. A pessimizmus persze, persze óriási, nem akarom én se azért már rosszabbul lehetne a helyzetet, mint amilyen, de mégiscsak nem kielégítő a helyzet. Ez az első dolog. A másik az az, hogy itt van az adatvédelmi csomag. Minden csodálatos. Május 25-én fogja majd ez minden részével együtt életbe lépni, az e-privacy-vel együtt is, és azzal a rendelettel is, amely az európai szintre vonatkozik, az európai intézményekre. De viszont amit látunk most, legalábbis én az elmúlt dossziéból azt mondhatom, hogy óriási blokkolás van a tanács részéről, akik egyébként az adatvédelmet bizonyos területeken szeretnék teljes mértékben a szőnyeg alá söpörni. Például itt van az Europol. Mi a hogyan bánik ezzel az Európai Bizottság? Minden hatóság, ügynökség esetében a, igaz, a, a bűnözési ügynökségek nevében is felveszik-e ezt a alapvédelmet, vagy a, vagy a tanács fogja majd ezt is blokkolni, és eléri azt, hogy ezt nem lehet majd végrehajtani időben, és természetesen a, a nyomás egyre nagyobb lesz. Én ezt igazából a tanács és a parlament közötti bizalmi viszony csődjének tartom, mert itt gátlástalanul az időre játszanak, és megpróbálják az adatvédelmi jogok harmonizálásával ezt is késleltetni. A roma gyerekekről is beszélt, diszkrimináció, nagyon gyakori téma volt ez. Mondta azt, hogy az integrációs stratégiát az ősszel felvizsgálják, ez oké, okay, de a kérdés az az, hogy ez elegendő-e. Hajlandóak-e keményebb intézkedéseket követelni, hiszen a romák diszkriminációja botrányos. Minden országban bekövetkezik ez, felmerül a kérdés, hogy nem kellene lépéseket tennünk -e itt. Önök terveznek-e kötelező érvényű lépéseket, és nem csak ezt a tagállamokra hagyják. Köszönöm szépen, Judith Sargentini. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok a biztos asszonynak az LGTB javaslatával kapcsolatban, és örülök annak is, hogy a civil társadalmat támogatja abba, hogy a gyűlöletbeszéd ilyen fellépessenek, és hogy lehessen beszélni a melegek házasságáról bizonyos tagállamokban. Nagyon örülök annak, hogy ezeket a javaslatokat sikerült átvinniük. És így már rá is térhetnénk egy másik kérdésre is, a diszkrimináció ellenességre, amelyel gondok vannak, mind a bizottság, mind pedig a parlament részéről. A horizontális, egyelő bánásmódról szóló irányelv, amelyről szerintem senki nem hallott 2009 óta, itt ön lát -e bármilyen fajta előremozdulást a tanácsban? Van-e van még valami, -e, amit a parlament és a bizottság együtt megtehetne? A másik dolog, ez az áldozatok jogaira vonatkozó irányelv. Én tudom, hogy erről tárgyaltunk, és már ezt 2011-ben is tárgyaltunk erről. Akkoriban 2012-ben ezt véglegesítettük, és most erre már minden tagállamban kéne egy ilyenfajta szabály, ez nem valósult meg, és emiatt is aggódik. Terveznek-e szabálysértési eljárásokat, vagy voltak-e már szabálysértési eljárások? A tartalom szempontjából a parlament ezt értékeli egyébként, Egészen véletlenül nem tudná ezt megmondani, hogy hány tagállam biztosította azt, hogy, meg, hogy, hogy ne legyen uh, diszkrimináció um, az eladatok esetében a tartózkodási hely szempontjából. Nagyon fontos az, hogy ezt sikerüljön végrehajtani. Kíváncsi vagyok, hogy erről van-e még több információja. Köszönöm szépen, hogy ilyen kedvesen beszélt az, arról a munkáról, amit a pénzmosás ellenes irányelv kapcsán végeztünk. Az észt elnökséggel óriási javulás sikerült elérni, viszont még mindig nagyon sok tagállam nem hajtotta végre e, ezt. Önök már leveleket küldözgetnek ezen tagállamoknak, de rátérünk el a következő fázisra, ugyanis ez egy bűnöldözési eszköz, szeretnénk, hogyha a tagállamok itt előre mozdulnának, és rossz látni azt, hogy sok tagállam, köztük hazám, Hollandia sem hajtotta, meg az előzőt sem végre, pedig már a következőt kéne véglegesíteni. És végezetül, elnök úr, az MFF vége közeledik. Kíváncsi vagyok, hogy vannak a javaslatok a bizottság részéről a többéves pénzügyi keret szempontjából a feltételrendszerekre nézve, a jogállamiság szempontjából nagyon sok európai támogatást adunk, és nagyon eh, rugalmasak vagyunk az alapvető jogok és a az jogállamiság betartásával szemben. Szerintem itt lenne az ideje annak, hogy beszéljünk erről. Terveznek-e ilyenfajta javaslatot a közeljövőben? Köszönöm. Anna Maria Corazza-Bilt, please. Köszönöm Anna Maria Korácabilt, köszönöm szépen, köszönöm a biztos asszonynak is a kezdeményezését, és azt a javaslatát, hogy az illegális tartalmakra visszatérjen. A gyermekek szexuális kizsákmányolása kapcsán is azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kezdeményezés. Önök is támogatták a biztonságos internet napját és továbbra is nyomást kell gyakorolni az ágazatra, hogy távolítsanak el olyan tartalmakat, amelyek illegálisak és szexuál, gyermekek szexuális kizsákmányolását tartalmazzák. Az múlt héten a Tajani elnök úgy nyitotta meg a plenáris ülést, hogy a tagállamokat felszólította az Isztambul Egyezmény ratifikálására. Szeretném tudni, hogy mi most a helyzet a tanácsban az EU egyezményhez való csatlakozásáról. A parlament arra kérte a bizottságot, hogy kezdeményezzen párbeszédet azon tagállamokkal, amelyek nem ratifikálták ezt, amelyeknek fenntartásaik vannak. Tudjuk, hogy a vita hogyan zajlik egyes országokban. A bolgár soros elnökség is most jegelte a ratifikációt. A nemmel, illetve a nemi alapú erőszakkal kapcsolatos definíció miatt alakultak ki ezek a fenntartások. Azt kérném, hogy tegyenek egy lépést a bolgár elnökséggel, hogy ezt a témát a tanács napirendjére tűzzék a bolgár elnökség alatt. Ugyanígy szerettem volna az e-privacy rendeletek kapcsolatban is az aggályomat megfogalmazni. Folyik a háromoldal egyeztetés, remélem, hogy a bizottság hozzásegít ahhoz, hogy a személyes adatok védelmét úgy biztosítjuk, hogy az innovációt ez ne ássa alá. Jogbiztonságot kell nyújtanunk, a GDPR-ral való megfelelést, és egy jövőbiztos rendelkezést kell kidolgoznunk, ami az egységes digitális piacot nem veszélyezteti. Említette, hogy támogatja az LGBTI diszkriminációval kapcsolatos fellépést. Sajnálom, hogy a diszkrimináció ellenes irányelvet most jegelte a tanács. Szeretném tudni, hogy történt-e valami, illetve van-e reményünk arra, hogy még a ciklus során ebben a kérdésben előrelépünk. Köszönöm. Krisztin Revoldzálom következik. Merci, euh, président, merci, madame la commissaire. Comme... Euh, köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony Ugyanúgy, ahogy a kollégám is említette, az isztambuli egyezmény ratifikációja az EU-s tagállamok által fontos kérdés, és én szeretnék pontos, konkrét válaszokat kapni öntől. Először is arról, hogy meg tudná-e mondani, hogy a februári tanácsi munkacsoportülésnek mi lett a végeredménye, ez ugye magatartási kódexről szólt, és ugye tudja, hogy ön a mi támogatásunkra számíthat, egyfajta jogi vita zajlik a tanács és a bizottság között, abban, hogy ugye mi az EU kompetenciája, mi is felvettettük már ezt a kérdést az Európai Parlament jogi szolgálatának, és ők bizony megerősítették, hogy az EU-nak bizony sokkal általánosabb kompetenciái igenis megvannak, azzal ellentétben, amelyet a tanácsban néhány tagállam megkérdőjelezett. És Anna Maria Koráca Bilt elmondta Bulgária példáját is, hogy a végre most már az aláírás és ratifikációra ígéretet tett, hát a tanács elnökségét viszi ez az ország, akkor szeretnénk látni, hogy előre tud lépni a mostani hat hónapban. Érdekelne engem ezzel kapcsolatban a válasz. Köszönöm a pontos válaszokat. Thank you. And... Köszönöm, és Cecil Kienge. Grazie, commissaria. La scorsa settimana il Parlamento Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. Ugye múlt héten elfogadtuk a jelentést, ugye az EU alapjogok helyzetéről a 2016-os évben, és ez a jelentés beszél arról is, hogy a tagállamokon belül milyen a helyzet. Ugye van a a, a diszkrimináció jelensége sajnos erősödik, és ezt több tagállamban is megfigyelhetjük különösképpen bizonyos társadalmi csoportokkal szemben, tehát a migránsok, a romák érintettek, őket már megnevezték, de a migránsokkal kapcsolatban még el kell mondani, hogy az afrikai származásúak különösképpen diszkriminációnak vannak kitéve, és ez a jelenség is erősödik elég arra gondolni, ami néhány héttel ezelőtt történt, hogy ez a lövöldözés, ahol hat afrikai származású személyre lőttek rá, azzal a célral, hogy minél több áldozatot minél rövidebb idő alatt sikerüljön megölniük, és ma is. Mind, mindig ugyanaz a módszer, hogy a tömegbe lőnek, és az afrikai származásokra céloznak. Úgy tűnik, hogy nincsen semmifajta jogi, jogszabályi védelem, ami lehetővé tenni, hogy valamennyi tagállam ugyanazt a stratégiát alkalmazza. Már kértük, hogy nevezzenek ki egy európai koordinátort az afrofóbia elleni küzdelemre, és ez még nem történt meg. És hát azért vannak modellek, amelyeket lehetnek követni, az LGBT jogok, a romák, az izlamofóbia stb. mondjuk itt is erősíteni kellene az érintettek védelmét, de engem érdekel, hogy a bizottság az afrofóbiával kapcsolatban ezekre a kérésekre hogyan kíván reagálni. És egy utolsó kérdésen támogatná-e a biztos asszony azt, hogy legyen európai alap a demokrácia és az európai emberi jogok támogatására, mert ez a civil társadalom számára nagyon fontos. Köszönöm. Thank you. Anna Head, please.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 Mindig itt van. Köszönöm szépen a biztos asszonynak, hogy mindig a rendelkezésünkre áll és szívesen válaszol a kérdéseinkre. Én a horizontális irányelvről szeretnék kérdezni, az es- ami az esélyegyenlőséggel kapcsolatos, tehát az esélyegyenlőségi irányelvről. Többen beszéltek már erről. A arról, hogy mindenütt meg kellene, hogy nyilvánuljanak az egyenlő esélyek szerte a világon, de hiányzik, illetve megváltozik a, ennek a gyakorlati végrehajtása azzal, ahogy a világ változik, ahogy a körülmények változnak, és a bizottság közleményt tett közzé az emberkereskedelemről, de mi nem feltétlen értünk egyet. Az embercsempészek megváltoztatják a működési módszereiket, megváltoztatják a stratégiájukat. Nem tudom, talán a bizottságnak is ideje lenne, hogy megváltoztassa a stratégiáját, és azt hiszem, hogy Járóka asszony szeretett volna szólni, és talán Metzola asszony fogja helyettesíteni. Elnézést kérek, mert Livia beragadt a forgalmi dugóba, és van egy kérdés, amit a biztos asszonyon szeretett volna intézni. A következő, hogy a 2020 utáni roma stratégiával kapcsolatban a bizottságnak milyen tervei vannak, mit tanult a bizottság eddig, milyen következtetéseket vont le az eddigi stratégiából a roma integrációra vonatkozóan, és mit tervez a bizottság, milyen lépéseket kíván tenni, illetve hogyan kívánja 2020 után ezeket a kereteket megerősíteni, ahogy azt az Európai Parlamentben nemrégiben elfogadott elfogadott állásfoglalásban kértük. És azt is szeretnénk tudni, hogy 2011 óta mekkora összeget fordítottak erre, mi a helyzet a nyugat-balkáni csatlakozással, és mi a helyzet a jobb monitoringgal. Köszönöm szépen, tisztelt eh, kollégák! Akkor most eh, térjünk át a struktúrát párbeszédre. Még egy kérdés, csak hogy még kevésbé legyen ez struktúráltabb. Elnézést, ez illik a struktúrába. A GDPR kapcsán volna még egy kérdésem. Nagyon sokat vitáztunk a GDPR-ról, hosszas vitákat tartottunk, technikai ellenőrzést is tartottunk a jogi nyelvi kérdésekről, és néhány héttel azelőtt, hogy hatályba lépne, a tanács egyfajta korrigendumot dolgozott ki. Én ilyenről sohasem hallottam még, és szeretném tudni, hogy a bizottság erről mit tud, illetve mi erről a véleménye, ami a tanács stratégiáját illeti, mi erről a véleménye. Ez egy tanácsi korrigendum? Igen, igen, valóban. Hát nagyon sok kérdés hangzott el. Egy millió kérdés elhangzott. Tehát kérem, próbáljon válaszolni ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen. Mindig azt mondjuk, eh, hogy eh, egy kicsit megpróbáljuk leszűkíteni, de azért eh, megpróbálok minden tőlem telhetőt megtenni, hogy választ adjak a kérdésekre. Az elekt elektronikus bizonyítékokról is elhangzott egy kérdés, ami az időzítést illeti. Azt tervezzük, hogy a javaslatot áprilisban fogjuk elfogadni, ha nem tévedek április 17-én. Többször el lett ez halasztva, hogy miért? Azért, mert rendkívül összetett és vitás aspektus merült fel amelyel meg kellett birkoznunk, és amelyet tisztáznunk kellett. Rákérdeztek a alapra. A büntetőgyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló joganyag 82-es cikke lenne ez, ami pedig az elektronikus bizonyítékokat illeti. Egyensúlyt kell teremtenünk, egy páneurópai eszközt kell kidolgoznunk, amely a rendőri szervek számára lehetővé teszi ezen bizonyítékok megszerzését határon átnyúló esetekben, és ezt egy egyértelműen definiált hatály alapján kell megtennünk. Említettem, hogy az arányosság elvének meg kell felelnie, tehát még mindig folyik a vita a hatályról, illetve azon esetekről, amelyekben ez az új eszköz felhasználható lesz majd. Ez az egyik. A másik, amit megfelelően figyelembe kell vennünk, és egy kiegyensúlyozott javaslatot kell kidolgoznunk, az a biztosítékokkal kapcsolatos az olyan esetekben, amikor, az, amikor a szolgáltatóktól a rendőri szervek egy, amikor hozzájuk egy kérést intéznek, és ennek jogszerűségével kapcsolatban kételyek merülnek fel. Tehát a gyakorlati kivitelezhetőségre vonatkozik ez, és kapcsolódik ahhoz, hogy egy jó megoldást dolgozzunk ki, egy olyan rendszeren, amely túl lép majd az EU határain. A bevezetőmben azt hiszem elmondtam, hogy az amerikai partnereinkkel a kölcsönösség rendszeréről is szeretnénk beszélni, hogyan tudjuk a legjobb megoldást megtalálni. A jelenlegi rendelkezés értelmében ugyanis nagyon sok e bizonyítékot lehet az Egyesült Államokba továbbítani, de a mi rendőri szerveink számára is ezt lehetővé kell tenni. Vannak egyéb kérdések is, amelyeket szeretnék kiegyensúlyozottan tisztázni. Itt van például az a, az elvárás, hogy a rendőri szervek igényeit összhangba hozzuk az alapvető szabadságjogok és a magánélethez való jog védelmével. Ami az IT ágazat reakcióját illeti, ugye egyértelmű, hogy a bírók és az ügyészek szeretnének élni egy ilyen eszközzel, ugyanakkor a az IT vállalatok nagyobb jogbiztonságot szeretnének, és szilárdabb jogalapot, ami alapján egyértelműen láthatják, hogy bizonyos helyzetekben hogyan kell eljárniuk, amikor is a rendőri szervek e bizonyítékot kérnek tőlük. Keményen dolgozunk annak érdekében, hogy lezárjuk-e, véglegesítsük ezeket a javaslatokat, hogy azok az önök ellenőrzését is kiállják, illetve a jövőbeli ellenőrzést, hiszen említettem, hogy ez egy nagyon fontos jogszabály, amelyre nagy szükség van, és ez a büntető jogkörébe tartozik, ugyanakkor számos kérdőjel fennáll még. És remélem, hogy ezt jól le tudjuk zárni. Beszéltünk arról, hogy szükség van erre az eszközre a holland elnökség óta, tehát 2016 óta egyeztetünk a miniszterekkel, és ők is türelmetlenül várják már ezt, úgyhogy teljesítenünk kell, miután több vitafordulót tartottunk, és komoly jogi háttérmunka folyt. Bizonyos mértékben ehhez kapcsolódik a PNR, ami Zippel asszony kérdésében fogalmazódott meg, illetve a bíróság ítélete más harmadik országokkal való összefüggésben. Egyértelmű, hogy az Európai Bizottságnak újra kell definiálja a PNR megállapodásokkal kapcsolatos globális megközelítését, még mielőtt folytatná a tárgyalásokat. Jelenleg most Mexikóról eh, folyik a az egyeztetés, illetve mielőtt más harmadik országokkal megkezdenénk a tárgyalásokat. Biztos vagyok abban, hogy tudják, Japán eh, PNR kérdésben a soron következő olimpiai játékokra való tekintettel szeretne egyeztetni az Európai Unióval, tehát ez egy nagyon aktuális eh, kérdés. A nemzetközi partnereinknek informális eh, beszélgetésekben szeretnénk jelezni, azt, hogy mit tartalmaz a bíróság döntése a PNR adatok továbbításával kapcsolatban, és javítani kell a legitimitást, javítani kell az állampolgárok biztonságát, magas szintű védelmet kell a személyes adatoknak biztosítanunk. Azt hiszem egyértelmű, hogy ennek kiatása lesz más megállapodásokra is. A bíróság ítélete a Kanadával megkötött PNR megállapodásra vonatkozik, és nem érinti azt a döntést, hogy a tagállamoknak 2018 májusig végre át kell ültetniük a PNR megállapodást. Azt hiszem, hogy ugyanezen kérdéseket a belügyekkel foglalkozó egyéb más kollégáimnak is érdemes feltenni, hiszen az ő hatáskörükbe is tartozik ez. Ami az adatvédelmi pajzsot illeti, ez megint a, az adatok védelmével kapcsolatos. Említettem, hogy kemény leszek. Azt hiszem, hogy a múltkor is az voltam, amikor márciusban az Egyesült Államokban jártam. Azt tudom, hogy a kormányváltás követően ott nehézségek merültek fel, de többször, több formon hangsúlyoztam, hogy az adatvédelmi pajzs bizalomra is épült, illetve egy kötelezettségvállalásokat tartalmazó hosszú listára, amelyet a bizottság is felvállalt, illetve az Egyesült Államok kormányzata is. A mi ajánlásunk elég egyértelműen fogalmaz, illetve a 29-es cikk munkacsoportjának ajánlása is. Van egy határidő, elutazok az Egyesült Államokba, és mindenkinek, minden érintett fél figyelmét felhívom a határidőre, és addig is szeretném hangsúlyozni, hogy az Egyesült Államok bizonyos ajánlásainkat már átültette, mint például azt, hogy a tanúsítási folyamatot az úgynevezett false claim kapcsán javítani kell. Ugyanakkor azt szeretnénk, hogy az ombudsman hivatala teljes mértékben működőképes legyen. Tudják, hogy ezt a megoldást az amerikai fél javasolta. Ők javasolták, hogy ez legyen az illetékes testület, az a szerv az amerikai adminisztráción belül, amely az európai állampolgárok panaszait kezeli majd, amennyiben felmerül bennük az a gyanú, hogy, az, hogy a rendőri szervek, az adatvédelmi szervek a, szabályo, a hatályon túl fértek hozzá az adataikhoz. Egy olyan személyre van szükség, aki teljes mértékben el tudja látni ezt a feladatot, és szeretném biztosítani őket felől, hogy ez egy komoly feltételünk, és egyéb kérdésekre is felhívjuk a figyelmet. Amikor az Egyesült Államokban jártam, tavaly márciusban, egy magasrangú tisztviselőtől azt hallottam, hogy az adatvédelmi pajzs nem egy prioritás az amerikai fél napirendjén, és erre azt válaszoltam, hogy prioritás lesz, amennyiben leszögezzük, hogy felfüggesztjük a rendszert, amennyiben ez nem működik. És remélem, hogy most már jobban megértik, ezt a kérdést, és minden alkalommal, amikor vállalkozások képviselőivel találkozom, nem csak amerikai, hanem európai vállalkozások képviselőivel, hangsúlyozzák, hogy egy ilyen jogi rendelkezés mennyire fontos. De azt kell mondjam, hogy az én türelmem a határához közeledik, úgyhogy elég egyértelműen fogalmaztam ebben a kérdésben. És amikor Washingtonban járok, ott lesz velem egy jogi értékelés arról, hogy a 702-vel mi történt, erre is vonatkozott egy kérdés, illetve az új amerikai eh, jogszabálynak milyen következményei lesznek. A kollégáktól egy eh, eh, milyen szántó jogi elemzést fogok kikérni azzal kapcsolatban, hogy az amerikai félnek mit kell garantálnia, és meghallgatom az amerikai civil szervezetek véleményét is, velük mindig találkozom, ugyanis az ő véleményükre is hangsúlyt helyezek, és a vállalkozásokra is. De úgy gondolom, hogy az Európai Unió határozottan kell, hogy fellépjen, és tisztában kerülünk a határidőkkel. The same, the same with Federal Committee of... Ugyanez a helyzet a kereskedelmi kötelezettségvállalásokkal a jogállamiság tekintetében. Visszatérek a kérdésekhez most. Erősíteni kell a keretet, és eh, úgy kell ezt tennünk, hogy abban meghatározzuk azt, hogy mire is gondolunk a jogállamisági elvek kapcsán. Ezek a demokrácia alapvető elvei, a demokratikus államnak erre kell épülnie meglepetésemre nagyon sokan vannak olyanok, olyan hivatalban lévő személyek, és akik úgy vélik, hogyha valaki megnyeri a választásokat, akkor ő visz mindent. De ez nem így van. A jogállamiság ezt egyetemben elmondja. Az igazságszolgáltatás függetlensége, a hatalmi ágak egyensúlya, ez egy olyan dolog, amelyet nem érinthetnek a hatalmon lévők. Persze vannak különböző rendszerek a különböző tagállamokban. Amikor beszélek a tagállami képviselőkkel, olyan tagállami képviselőkkel, ahol jobban figyelünk, akkor mindig ugyanazt az érvet hallom. Különbözőek a rendszerek, vannak olyan államok, ahol nincsen alkotmánybíróság, vannak olyan államok, ahol nincsen bírói tanács. Igen, valóban 28 egyről álló rendszer van, de ezeknek ugyanazon elven kell érvényesülniük. És pontosan ezért kezdeményeztük azt, hogy jobban határozzuk meg azt, hogy mit, mit is értünk jogállamiság alatt, hanem a mechanizmusokat is jobban meghatározzuk, hogy milyen fajta adatokra, milyen fajta megerősített monitorozásra van szükség milyen fajta elképzelésekre van szükség, ezek hasonlóak azokhoz, amiket önök is a állásfoglalásukban megelmetettek, ezek hasznosak, és növelnünk kell a jogbiztonságot is az Európai Unióban. Ez nagy mértékben kötődik ahhoz, amelyet Sargentini asszony is kérdezett a feltételességről, a feltételrendszerekről a jövőbeli MFF tekintetében. Amikor felvetettem ezt az elképzelést, akkor sokan elkezdtek pánikolni bizonyos tagállamokban, mert úgy vélték, hogy ez csak a kohéziós alapokból részesülő országokra fog vonatkozni, nem. Ez horizontális támogatásra fog vonatkozni minden pénzre, amit a tagállamokra szétoztunk. meg kellett határoznunk azt is, hogy hogyan értelmezzük a jogállamiságot, milyen feltételei vannak a jogállamiság érvényesülésének, és ezt kombináljuk megvizsgáljuk a, azt is, hogyan működik az igazságszolgáltatás, és milyenek az audit rendszerek. Tehát lesz egyfajta definíció, amihez egy sokkal részletesebb leírást is fogunk illeszteni, hogy mire is, mit várunk el jogalmaság szempontjából. Ezzel talán el lehet osztatni a, az aggályokat, hogy jövőben majd önkényes döntések születnek, nem tetszik ez a tagállam, és majd csökkentjük a pénzeket. Ez ezt, ezt nem akar, nem akarok egy fajta hibát elkövetni. De tennünk kell valamit ezzel a feltételrendszerrel. Meg vagyok arról győződve, hogy bizonyára más feltételekről elfeledkezzünk, el kell feltételeznünk más feltételekről. Egyszerűsítésre van szükség, az igazán fontos dolgokra kell koncentrálni, és ez pedig a jogállamiság. az EU alapok kérdése, és a Szlovákiáról elhangzott kérdés, ha bebizonyosodik az, hogy az EU pénzekkel kapcsolatos csalás volt a hátterében ennek a szörnyű esetnek, akkor ismételten sürgető lesz az, hogy létrehozzuk az EPPO-t, az Európai Államügyességet, időben, 2020-ra, és ez egy független, speciális szervezet lesz, amely foglalkozik az ilyen nagyméretű csalásokkal az Európai Unióba belértve be a struktúrális alapokkal történő csalást is. Szerintem jó úton haladok, és megkér, minden más tagállamot és főként azokat, amelyek még nem vesztek ebben részt, Svédország, Málta, Lengyelország és Magyarország. Hollandia remélhetőleg hamarosan csatlakozik. Úgy gondolom, hogy pontosan azokban a tagállamokban, ahol eh, nagy mennyiségű új pénzt lehet várni a kohéziós projektekre, és most itt Magyarországra és Lengyelországra gondolok, szerintem pontosan nekik kellene átgondolnunk azt, hogy csatlakozzanak az FBPO-hoz, mert ez a mi közös érdekünk az az, hogy a korrupció és a csalás ellen felépjünk az EU pénzek esetében. Nem csak a pénzről van itt szó, hanem az európai államfőzetek bizalmáról is szó van. Láthatjuk a szlovák esetben, meglátjuk majd, hogy ez hogy, mit, hogyan alakul majd ez az eset, mit tudunk meg én nagyon szeretném és remélem azt, hogy ennek a szörnyű tetnek az elkövetőit elfogják és megbüntetik. De meg kell vonnunk a következtetéseket. Létre kell hozni az EPPO-t, a feltételrendszert, a jövőbeli pénzek számára, és sokkal jobban meg kell védenünk a tisztességes embereket, beleértve az újságírókat, illetve az informásokat is. Most már véglegesítjük a, a belső információval szolgáló emberek megvédéséről szóló javaslatunkat, és remélhetőleg is sikerül a tisztességes emberekhez egy javítani, akik ha látnak valamilyen olyan dolgot, ami a közérdeket sérti, akkor legyen e, bátorságuk ahhoz, hogy ezzel e, elváljanak. Ez nagyon fontos. Az EPPO-ról nem volt specifikus kérdés, így rátérek a GDPR-ra. Igen, a májusi határidő közeleg. most már eh, három pilléren dolgozunk, szeretnénk, hogyha tagállamok elfogadnák az iratkozó jogszabályokat, a rendelet az elkészült, az egyértelmű, de nagyon sok releváns eh, jogszabály kötődik ehhez, amelyet a tagállamoknak frissíteniük kell, és az ördög a részletekben rejlik, hiszen itt arról van szó, hogy hogyan ér véget esetleg az egységes szabályokról szóló álmunk. Van-e itt kiút vagy kiskapu a eltérések számára? Tehát ébernek kell lennünk a tagállamok esetében, megpróbáltunk velük együttműködni, hogy ne térjenek el a jogi szövegtől, illetve a rendelet szellemiségétől. Két tagállam van eddig, amely elfogadta már ezt a jogalkotást, Ausztria és Németország ezek, más tagállamok véglegesítik, és vannak olyanok is, amelyek valószínűleg nem tudják majd elfogadni időben ezt a jogszabályt, tehát a rendelet úgy fog életbe lépni, hogy nem lesz nemzeti jogszabály, amelynek célja egyébként az lenne, hogy a specifikus kérdéseket lefedje, amelyek főként a tagállamokban az állami szektorban jelentkeznek. Ez az egyik része a munkának, a másik része a vállalatokkal, a KKV-kkal szembeni munka. Ezek közül sokan félnek az új szabályoktól, sokan jog ok nélkül félnek. Úgy gondolom, hogy jobban el kell nekik magyarázni, jobban kell nekik tanácsot adni, és időben kell őket tájékoztatni, és ez főként a tagállamok feladata, illetve az adatvédelmi hatóságok feladata. Az Európai Bizottság is sokat tesz Naponta legalább 10 ilyen e-mailt kapok, hogy hogyan kell a GDPR-t végrehajtani a vállalatomnál, és én mindegyikre válaszolok, de ez nem az én feladatom. Sok esetben lehet, hogy nem tudok eléggé pontos lenni, hiszen ezt a rendeletet a nemzeti jogszabályjal együtt kell olvasni. Január 24-én egy eszköztárt adtunk közre a vállalatok számára iránymutatást. Több pénzt fektetünk bele abba is, hogy nagyobb legyen a figyelemfelkeltő kampány a vállalatok számára, és sikerül már ezt ebben az évben végrehajtanunk, és az adatvédelmi hatóságoknak is segíteniük kell abban, hogy felkészülhessenek a vállalatok erre. A harmadik része a munkánknak ez az állampolgárokkal szemben mi munkánk. Ez a rendelet, ez az alapvető rendelet nagyon nagy rendelet, és nagy mértékben kihat az állami szektorra, hogyha az állampolgárok nem gyakorolják a jogaikat, nem élnek jogaikkal, amelyet ez a rendelet biztosított, akkor nem lesz értelme. És pontosan ezért kell ezt a figyelemfelkeltő kampányt lefolytatnunk, és a, arra félbehatóságnak, illetve maguknak a vállalatoknak is ebbe kell együtt működniük, hiszen a vállalatoknak is informálniuk kell klienseiket arról, hogy újfajta szabályok lesznek. Sok vállalatnak elmondtam, hogy azt, hogyha nő a szabadvédelem, akkor az emberek bizalma is jobban nő irányukba, tehát ez egy előny. Úgy gondolom, hogy az európai emberek is majd megértik, hogy miért is javasoltuk ezt a rendeletet. Az isztambuli egyezmény, ez valóban egy nagyon szomorú történet, egy nagyon gyakorlatias és hasznos jogszabály, amely fellépne azon erőszakos estekkel szemben, amelyet a nőkkel és gyerekekkel követnek el, és nem csak így az úgynevezett hagyományos erőszak, nem hagyományos erőszak formájában követnek el, de ugyanúgy, mint a kényszerített házasság, a női nemi szervek megcsonkítása, ezeknek nincs helye az Európai Unióban a 21. században. Pontosan ezért az Európai Unió ezért csatlakozott az isztambuli egyezményhez, és szeretnék önöknek és az Európai Parlamentnek köszönet mondani, hogy támogatták ezt ilyennyire erősen, és szerettem volna a nagyon nehéz nevű asszonynak egy köszönet mondani, Bonafó asszonynak, illetve Koráca Bilt asszonynak köszönetet mondani a az erőfeszítéseiket. Hol tartunk most? 17 tagállam már ratifikálta ezt, néhányan még várnak, számos tagállamban nagyon kemény vita folyik erről, például Bulgáriában. Nem akarok senkire sem újjal mutogatni, de mivel ők töltik be a soros elnökséget, ez egy jó példa a bolgár vitát nyomon követtem, és azt látom, hogy már a cím isztambuli egyezmény, ez már feszültséget okoz, negatív és ellenséges reakciókat vált ki. Gond van a nyelvvel, a fordítással. A szöveget úgy értelmezik, úgy úgy értelmezik, hogy az egyezmény egy harmadik nemet akar bevezetni az angol szex és gender szavak közötti szó fordításos nehézséget okoz, nincs megkülönböztetés. Vannak váratlan történések, gondok, bizonyos körökben, bizonyos érintetteknél van egy olyan fajta vélekedés, hogy az isztambuli egyezmény a hagyományos családmodell tönketeszi. Itt jobban el kell magyaráznunk azt, hogy amit szeretnénk elérni az isztambuli egyezménnyel, és minden lépéssel, amit teszünk, az csak az, hogy a nőkkel és gyerekekkel szembeni erőszakot fel akarjuk számolni, a családon belüli erőszakot, amely még mindig nagyon nagy mértékben jelen van minden tagállamban az Európai Unióban, és ezért kell ratifikálni ezt az egyezményt. Néhány tagállam, köztük Szlovákia, arról döntöttek, hogy nem ratifikálják ezt, hanem bizonyos elemeket átvesznek, és ezeket bevezetik a büntető jogukba. Én remélem, hogy sikerül őket meggyőzni arról, hogy ratifikálják az egyezményt. Nem akarom ezt a fajta megközelítést. Néhány tagállamban legalább próbálkoznak egyfajta megoldást találni, bár ezért nem értek egyet, de ez a tagállamoktól függ, hogy erről döntsenek. a romák. Ez is fájdalmas történet. Van EU stratégiánk, van tagállami stratégiánk, több millió szó, több millió oldal van már erről, de eredmény az nincs. És ezért szeretném a roma stratégiát megfelelően felülvizsgálni EU-s szinten. Már találkoztam az értékelőkkel, és megkértem őket arra, hogy az igazi képet tárjánk elé, elénk, mérjék azt fel, mi, mi működik és mi nem. Hadd mondjak egy példát. Olyan államok esetében, ahol szabálysértési eljárás van a roma gyerekek oktatása miatt már az elején le kell szögeznem, hogy továbbra is fogok ilyen szabálysértési eljárásokat alkalmazni, de én mindenképpen én eredményt szeretnék látni. Az eredmény számomra nem az, hogy van jogszabály, én azt szeretném látni, hogy van változás. Amikor elemeztem a három érintett tagállam egyikében a az eredményeket. És amikor beszéltem az iskolai tanárokkal, amikor a tanárokkal, az aktivistákkal, a politikusokkal beszéltem, egyértelművé vált, hogy az oktatással nem lehet megoldani a problémát. Jó az, hogy ebben az adott országban van egy iskolára vonatkozó szabály, amely kizárja a diszkriminációt, de a családokkal is dolgoznunk kell, a szegénységgel, a munkanélküliséggel szemben is fel kell lépnünk, és többet kell tennünk a szegregáció ellen, nem csak az oktatás területén. Ez minden érintett fél feladata a tagállamokban. Én nem szeretem a holisztikus megközelítés kifejezést, mert annyira klisé, de itt tényleg erre lenne szükség. El fog menni minden olyan országban, ahol gondok vannak, a roma stratégia végrehajtásával, ebben az évben, ugyanis eh, én jobban meg akarom érteni a gyakorlati problémákat. Átdolgozzuk majd a stratégiánkat, hogy ez működőképes legyen, és eh, van egy gyakorlati szöge is, szemszöge is ennek, ugyanis eh, hamarosan beszélni kell majd az új pénzügyi keret konkrét prioritásairól. Nem szabad az a korábbi hibákat elkövetni, nem szabad olyan pénzt elkölteni, ami nem segít. Jobban kell a pénzt elkölteni. Ezt szerettem volna elmondani a romák diszkrimináció tekintetében. Úgy gondolom, hogy a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy ne legyen elfogadható a diszkrimináció. Itt van már jogszabály, van egy keretdöntés az idegengyűlöletről, rasszizmusról, ezt minden tagállamban végre kell hajtani, van egy diszkrimináció ellenes szabályozás is. Az egyelő bánásmódról szóló irányelvet is mindenhol el kell fogadni. Holtatunk ezen irányelv tekintetében. Ezt a tanácsban blokkolják. Tavasszal beszélnem kell a miniszterekkel, és azt várom, hogy ismételten azok az érvek jönnek elő, hogy ezek költ, ez költséges. Én szeretném a gazdasági számokat frissíteni, hiszen ez egy 2008-as költségvetés ö, jogszabályozási folyamat, és ezért egy friss hatástanulmány, gazdasági tanulmány kell, mert különben nem tudunk ellenérvel szolgálni. Igen, ennek van költsége, de ez megtérül. Ezért szeretnék erre energiát fordítani, és majd informálok mindenkit arról, hogy milyen volt az orientációs vita a tanácsban, és kész vagyok arra, hogy visszatérjek majd erre az év második felébe. Tudjuk, hogy um, fennáll a megerősített együttműködés lehetősége is. Számomra ez nem opció. Túlságosan komoly ez a kérdés ahhoz, hogy csak néhány tagállam vegyen ebben részt. Nem válaszoltam Jurek úr kérdésére. szé a I will give you my personal view. Uh, I have nothing... Nekem semmi gondom a demokráciával, a referendumokkal, mindig attól függ minden, hogy milyenek a feltételei ennek. Az a véleményem, hogy le kell vonunk a Brexit tanulságait, mennyire könnyű átmosni az emberek agyát, és befolyásolni őket álhírekkel. Ez tényleg hihetetlen. Úgy gondolom, hogy figyelembe kell vennünk a referendumok minden következményét, de ez a tagállamok feladata, az ő döntésük ezt, hogy megfelelően járjanak el. Ugyanez vonatkozik a családjogi kérdésekre, ez tagállami kérdés, nem fogok semmilyen fajta hivatalos álláspontot kialakítani. A főzitkár kinevezése, nem vártam ezt a kérdést. Sophie Intfeld tette fel ezt a kérdést, neki mindig kitűnő kérdései vannak. El kell mondjam, hogy én nem kaptam semmilyen fajta kérdést olyan állampolgároktól. Az állampolgárok általában a szegénységről, a diszkriminációról, szörnyűséges büntetőjogi eljárásokról írtak. Se ilyen fajta kérdést nem kaptam. Az Európai Bizottság, a kollégium javasolta ezt, eh, támogatta ezt a javaslatot. Többet nem tudok erről elmondani. De láthatja, hogy én visszatértem erre a kérdésre őszintén. Kihagytam volna valamit? adatvédelem az EU-ban, az EU intézményeiben. Az Európai Bizottság intenzíven azon van, hogy ne legyen itt blokkolás. A GDPR lebelépésének napján ennek valóban meg kell valósulnia. Úgy gondolom, hogy a bűnözői ügynökségeknél nagyon működőképes javaslatot tettünk, és sikerül majd a blokkádot feloldanunk, mert erre tényleg szükség van. Mit hagytam ki? Az e-privacy-ről is ugyanezt tudom elmondani, hogy a trialógust véglegesítjük. Anna, mit felejtett ki Jorava asszony? Equal Treatment Directive, I have just said that... Uh... Az egyenlő bánásmód irányelvről mondtam, hogy idén foglalkozunk ezzel, tehát a valós képet szeretnénk látni, hogy a tagállamok uh, hol tartanak. A legutóbbi eszmecseré óta nem változott a helyzet, én szeretnék tavasszal még egy ilyet, és a makrogazdasági adatokat is szeretném frissítve kapni, látni a költségeket és az előnyöket, legalábbis a becsült költségeket, és idén össze visszatérni rá. Remélem, hogy a megerősített együttműködés nem lesz az, a megoldás majd, de hát ez az alternatívája a dolgoknak. Legutóbb a miniszterektől azt hallottam, hogy nem, nem, ez elvi kérdés és mindannyian eh, tám- kell, hogy támogassuk. Az egyelő bánásmód irányelvvel kapcsolatban az egyik megjegyezni való, hogy ugye jó, tartozik ez egy konkrét minisztériumhoz a tagállamokban, de szükséges az is, hogy a többi minisztériummal együttműködjenek, tehát ez teljesen horizontális, és ezért eh, bizonyos tagállamokban problémásabb. Az emberkereskedelemmel kapcsolatban pedig azt mondanám, hogy én nekem nincsenek ilyen információim, úgyhogy visszatérek erre még később, hogyha kapok részletes információt a szolgálataimtól. Köszönöm szépen. Megköszönjük Önnek, biztos asszony, maratoni eszmecseréjére került most sor. Megköszönöm a kollégáknak is ezeket az átfogó kérdéseket. Tudom, hogy nem struktúrált párbeszéd lett végül, hanem ilyen kicsit össze-vissza de ez azért is van, mert ennyire nagy biztos a tárcája, és akkor találkozunk legközelebb. A képviselők is tudom, hogy találkoznak majd önnel egyénileg is. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja a biztosasszony, és köszönöm a képviselőknek is, és természetesen örömmel várom a jövőbeni találkozásainkat és együttműködéseket az eddigi témákban, illetve újabb témákban. Köszönöm, megköszönjük a biztos asszonynak a munkáját is, és kollégák, megköszönöm ezt az eszmecserét is, eléggé sűrű napirenden vagyunk túl. Az utolsó napirendi pontunkat elhalasztják, elhalasztjuk, és most akkor a koordinátorok ülése következik, amelyet 5 óra 30-kor kellett volna megkezdeni, és én senkinek nem is adok szünetet. Thank you very much.